Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Szeretném megnyitni az ülést. A néppárt és az ALDE frakciók bizottsági és delegációs kinevezésekre tettek javaslatot. Ez eh, a javaslat majd szerepel a jegyzőkönyvben, és amennyiben senkinek nincs ezzel kapcsolatban észrevétele, akkor úgy tekintjük, hogy ezeket a kinevezéseket önök elfogadták. Következi napi, következő napirendi pontunk egy közös vita az európai szabadalmakról, szabadalmi rendszerről. Rapkai úr a jelentéstevő, az első jelentés esetében, Baldassare úr a második jelentés esetében, és Léne úr pedig a jogvitákkal kapcsolatos jelentést jegyzi. Először négy percre Rapkai úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Hát nem vagyunk sokan, kedves kollégák. Néhány héttel ezelőtt meglátogattam egy kis innovatív céget választó választókörzetemben, és a cég előadásában beszámolt nekem arról, hogy mennyi szabadalmat adtak be a közelmúltban, és ez bennem kiváltott egy kvázi pavlovi reflexet, amelyen nek kapcsán rögtön, vagy amely miatt rögtön az egységes európai szabadalomra gondoltam, és felvetettem ezt, hogy ez jó lenne nekik. Erre ők azt mondták, hogy hát nem feltétlenül van erre most azonnal szükség, mert valójában már tegnap lett volna rá szükség. Minél előbb csinálják, megmondták nekem, egységes európai szabadalmat megadni már egy ideje lehet, de a szabadalmat oltalmazni, ezt európai szinten még eddig nem tudtuk megoldani, már tegnap szükséges lett volna ez a lépés. Kedves kollégák, nyilván Léne úr majd hosszabban beszél a saját témájába vágó dolgokról, de megint el lehet mondani azt, hogy ezekben a kérdésekben a tanács volt ismét a dolgok rákfenéje, hiszen mi magunk konstruktívan álltunk hozzá. A lengyel elnökség összehozott egy csomagot, amelyben gyakorlatilag mindenki megállapodott. Írásba kaptuk ezt a lengyel elnökségtől. Arról volt szó tehát, hogy a tanács bizonyos módon fog szavazni, és aztán elszabadult a pokol, hogy hol legyen a szabadalmi bíróság nagykamarájának székhelye, és aztán úgy döntöttek végül is, mint egy kompromisszumként, nagyon klasszikus kompromisszumként, három ország nyújtotta be igényét erre a szabadalmi bíróságra, megkapta a három ország. Ha nyolcan nyújtották volna be az igényt, akkor vajon nyolc ország is megkapta volna a székhelyet? De a dolog lényege mégis az, hogy nem sikerült oly módon megállapodni, amely megfelel az igényeinknek. Az Európai Tanács olyan döntést hozott, amely tulajdonképpen nem jogszerű. Ki akarták zárni az egészből az Európai Bíróságot, és az Európai Bíróság ki lett zárva, mert a tanács úgy akarta. A tanácsnak tehát kellett a végén egy, egy olyan megállapodás, amely a becsületét megmenti, úgymond, ebben kellett asszisztálnunk. A tanács mindig magaslóról beszél velünk, azt állítja, hogy amit ő mond, az a szentírás, és aztán ilyen vegyes, senki számára nem kielégítő megoldások születnek. A 6-tól 8-asig számozó cikk törlése esetén valami másra van szükség. Hát rácsaphatunk a körmükre, de a ciprusi elnökséget ettől meg kell kímélnünk, mert méltányolnunk kell azt, hogy milyen komoly munkát végeztek, megtettek mindent annak érdekében, hogy sikerüljön a megállapodás. Aztán benyújtották azt, hogy mi lesz szerintük a megoldás, és aztán a 6-tól 8-ig számozott cikkekben megállapodtunk, nem szép, de a három fő követelésünk, a három fő elvárásunk végül is bekerült a szövegbe, és erről kell szavaznunk, és remélem, hogy ezt meg is szavazzuk. Köszönöm, Rapkai úr! Következő hozzászólónk Baldassare úr, ha négy perc. Sí, grazie, Presidente Telekom. Köszönöm, elnök úr. Biztos, kedves kollégák, a mai szavazat alkalmával egy olyan európai projekt kerül a célvonal közelébe, amely ilyen hosszú évek óta dolgozunk, és amelynek az lesz az eredménye, hogy hatékony védelmi rendszer tudunk a szabadalmak számára biztosítani. A jelenlegi rendszer nem garantálja a jogbiztonságot, és bizonyos értelemben adóztatja az innovációt büntető adókkal, költségekkel, hogyha az embernek 13 tagállamban kellene megvédenie a szabadalmait, az sok ezer euróba kerül az új rendszer ehhez képest érvényes EU-s, az egész EU-ban érvényes szabadalmat biztosít 1800 eurós költségért. Jelen pillanatban hatszor magasabbak a szabadalmi költségek, mint Japánban van az USA-ban, és végül, mint hogy nincs egységes rendszer a viták megoldására, a vitarendezése, az EU tagjainban, államaiban egyszerre kell elindítani a jogi eljárásokat, amelyeknek különböző eredménye lehet a különböző tagállamokban, hiszen a joghatóság sem egységes. Ennek nagyon komoly negatív hatása van az Európai Unió versenyképességére, hiszen az innovációval kapcsolatos tevékenységek, amelyek emberi erőforrásokat hoznak létre, azok statikusak és fragmentálódnak, szétforgácsolódnak. Az új egységes rendszer lehetővé teszi számunkra, hogy csökkentsük a költségeket, ideértve az fordítási költségeket is, ez 4-6 ezer eurós szintre csökkenthető így, és emellett biztosítja az új rendszer a jogbiztonságot is, ami megfelel a fő célkitűzéseknek jelentéstevőként. Én támogatom azt, hogy a kis vállalkozók számára lehetővé tegyük a szabadalomvédelmi rendszerekhez való hozzáférést. Jelentésem konkrét rendelkezéseket tartalmaz ennek a célnak az elérésére és ha csökkentheti a fordítási költség, az a vállalkozók számára is hasznot hoz, hiszen hogyha nem a hivatalos nyelvek, nagyobb hivatalos nyelveken akarják az anyagot megkapni, hanem, hanem bármely tagállami nyelven, akkor erre alacsony költségek mellett lesz lehetőségük. A szabadalmak megújításának költségeit ugyancsak úgy kell meghatározni, hogy a kisvállalkozások is meg tudják azt fizetni. Végül véget érhet az a véget érthetetlen csata, amely az elmúlt tíz évben a nyelvhasználat miatt fékezte az egész programnak a megvalósítását. Így és végül szeretnék beszélni arról a kompromisszumról is, amelyet sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell a tanács magatartását, amely egyáltalán nem volt megfelelő. Ez egy jogalkotási eljárás, amely a, a miniszterek tanácsa és a parlament kezében van, tehát két módon lehet eljárni. Egyrészt el lehet kerülni e az intézmények közötti háborút, csatás, csatározást, amiből éppen elég volt idáig is. Ezért úgy döntöttünk, hogy kompromisszumos megoldást kellene találnunk, amely lehetővé teszi azt, hogy az egységes eh, szabadalmi oltalmat biztosítsuk valamelyik tagállam, valamennyi tagállamban. Ennek eh, emiatt ez a kompromisszum szabadalmi oltalmat biztosít az összes tagállam területére, ennek a joganyagnak az alkalmazása egységes lesz valamennyi résztvevő tagállamban, és meggyőződésem, hogyha ma elfogadjuk ezt a csomagot, akkor azzal jogbiztonságot hozunk létre, segítjük a kisvállalkozásokat, és segítjük az innováció fejlődését is, ami jót tesz Európa versenyképességének. Köszönöm szépen. A következő felszólaló mondja az elnök ugyancsak négy percben Léne úr. Alelnök úr, hölgyeim és uraim, ez a vita a szabadalmakról az 1970-es évekre megy vissza, amikor fölmerült az a követelmény, hogy egy egységes szabadalmi rendszert hozzunk létre. 2001-ben Bolkenstein úr eh, biztosként egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amely egy közös, eh, közösségi eh, szabadalomról szóló rendelet lett volna. Sajnos a tanácsban ez elbukott, azonban a szabadalmak felhasználói is, akik szerették volna ezt az anyagot használni, ők, ők, valójában nem túlságosan sokat foglalkoztak olyan apróságokkal, mint hogy milyen hivatalos nyelvet használjunk. Ma ugye a kutatást eleve angolul végzik, két további fontos nyelv van még, az egyéb nyelvek azonban a szabadalmak terén lényegében nem használatosak. Tehát láttuk, hogy az eredeti Wolkenstein féle kezdeményezés elbukik, saját jogi szakbizottsági munkámról beszélve, különböző országokban jártunk delegációval, delegációkkal, Kínában is többek között, és láttuk, hogy milyen problémáink vannak a szellemi termékekre vonatkozó jogokkal kapcsolatban azok védelmével kapcsolatban, is felismertük, hogy mi a valódi problémánk. Egységes belső piacunk van, ugyanakkor nincs egységes szabadalmi szabályozásunk. Ez mutatja, hogy mennyire fontos ezt a problémát végül megoldani. Ma egy olyan szabadalmi rendszerünk van, Rapkai úr ezt említette, amely rendkívül jó a nagy európai, nagy globális cégek számára, azonban az európai KKV-k számára egyáltalán nem barátságos ez a rendszer. Ezért jó, hogy egy egyetemesen alkalmazható egyszerűbb az akadályokat e, lebontó e, szabadalmi oltalmi rendszer alakul ki. Nagyon fontos szerepet játszhat ez e, a legutóbbi mandátum során, ugye, fölföltetták a bizottságot, hogy új szabadalmi stratégiát dolgozzon ki. Örülök, hogy Barnier úr a Lisszaboni eh, egyezmény alapján eh, kihasználta lehetőséget, és ezt a csomagot eh, mm, az asztalra tette, hogy a hosszú-hosszú viták után valami konkrétumot tudjunk dolgozni. Látjuk, hogy, hogy a intellektuális jogokra vonatkozó szabályozásnak új jogi alapokat találtunk és lehetséges megoldások rajz, körvonalazódnak a szabadalmak terén is. Hölgyeim és uraim, jelentésemnek ugye az a célja, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely az Európai Uniós jogi struktúrákkal összefésülhető. Tudjuk, hogy a bíróság ezzel kapcsolatban jelezte, hogy nem szeretné a bírósági rendszereket központosítani Európában, ugyanakkor megmutatta, hogy lehetséges egy olyan szupranacionális joghatóságot létrehozni, amely hasonlítna például a Benelux államokra, ahol már most is a szabadalmi rendszer szupranacionálisan valósul meg. És ezek a megfontolások azok, amelyeket figyelembe kell vennünk, ilyen pillanatban jelen véleményt formálunk, és reméljük, hogy ezeket a megfontolásokat, kérdéseket valóban megfontolják az érintettek. Amikor a tagállamoknak kompetenciái vannak a szabadalmi viták rendezése kapcsán, sokkal jobb, hogyha ebben a helyzetben egy új rendszer tagjaként hagyják ezt részre, végre, és nem egy központosított európai rendszerben Bízom abban, hogy az a két ország, aki nem vesz részt a kibővített együttműködés folyamatában, előbb-utóbb úgy dönt, hogy csatlakozik ahhoz a 25 államhoz, akik már most is eh, ezen az ügyön dolgoznak, hogy eh, ezzel kiteljesítsük az egységes európai piacot a szabadalmi eh, jog terén is jó lenne, hogyha mindannyian részt vennénk ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő hozzászólónk, Luka úr, a tanács részéről. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önök között eh, ma. Azért vagyok itt, hogy eh, bejelentsem önöknek, hogy a tegnapi versenyképességi tanács eh, ülésén egyhangon elfogadtuk a szabadalommal kapcsolatos döntést, amely európai, egységes európai szabadalmat hoz létre Európában. Maga az igyekezet 1970-ig, 70-es évekig megy vissza, akkor még nem a jelenlegi formájában létezett az Európai Unió. Mindenki egyetértett abban, hogy egy európai szabadalmi rendszer a versenyképességet erősen megdobja, egységes piacot teremt a szabadalmak számára, és így az innovatív piaci szereplőket támogatja. Na most ez egy nagyon hosszú út volt, sporadikus fejlődés jellemezte ezt az utat itt a zárófázisában ennek a munkának eh, gratulálok mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy eh, létrejöhet az egységes európai szabadalom. A jogi keret, eh, amely mentén ez kialakul, lét, lehetővé teszi, hogy egyszerű és kifizethető módon lehessen európai szabadalmakat elismertetni és azokat megoltalmazni ezzel egy időben hatékony és megbízható módon biztosítja az, az oltalmat is. Egy egységes európai szabadalmi rendszer azt is jelenti, hogy a költségek 80 vagy akár még több százalékkal csökkennek nagyon jó elemzések állnak rendelkezésekre, rendelkezésünkre, amelyek azt mutatják, hogy az átlagos szabadalmi költség 36 ezer euróról 4600 euróra csökkenhet. Az európai szabadalom éppen ezért innentől kezdve versenyképes áron áll majd rendelkezésre, megfelelve az igényeknek, és így felvetjük a versenyt legnagyobb versenytársainkkal, az Egyesült Államokkal és Japánnal. Emellett a KKV-k számára is kifizethetőek lesznek a szabadalmak. A nagyszínvonalú és megfizethető szellemi tulajdonvédelmi rendszer megköveteli a jogbiztonságot, illetve egy jogérvényre juttatási rendszer létrehozását, mégpedig szintén megfizethető áron. Ez nagyban növelni fogja a rendszerbe vetett bizalmat. Ahhoz, hogy egységes európai szabadalmat megfelelően alkalmazhassuk, egy külön joghatóságra van szükség, amely őrködik a rendszer felett, és biztosítja a jogi kiszámíthatóságát ennek a rendszernek az egész Európai Unióban. Ez okból kifolyólag jövő februárban kerül aláírásra egy nemzetközi megállapodás a tagállamok között annak érdekében, hogy egy speciális bíróság, egy egységes szabadalmi bíróság állhasson fel, amelynek feladata az lesz, hogy eh, a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákat ott előtte folytassák le az Európai Unióban. Az Európai Parlament eh, mindig is támogatott bennünket abban, hogy magas színvonalú és megfizethető európai szabadalmi rendszert hozzunk létre. Ez különösen a KKV-k érdekében áll. Hadd mondjam el önöknek, hogy eh, nagyon örülök annak, hogy eh, intézményeink, a tanács és a parlament eh, ilyen nagyszerűen együtt tudtak működni. Külön megköszönöm a raportőröknek, Rabkai úrnak, Baldassare úrnak és Léne úrnak a munkáját, amit előadóként, munkájukat, amit előadóként elvégeztek. Nagyszerű, meghatározó szerepet játszottak, és az ő segítségükkel sikerült létrehozni ezt a megállapodást. Meggyőződésem, hogy az asztalon előttünk fekvő dokumentum hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő szabadalmi rendszer és szabadalmi bíróság jöjjön létre. Reméljük, hogy a, reméltük, hogy 27 tagállam írja alá ezt a megállapodást. Sajnálatos módon ez nem sikerült. Utolsó mencsvárként a megerősített együttműködést választottuk, mert nem minden tagállam akart részt venni ebben a folyamatban azonban jövőbeli versenyképességünk szempontjából annyira fontos az európai szabadalmi rendszer, hogy nem engedhettük meg magunknak azt a luxust, hogy tovább várjunk. Emellett azt remélem, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem írták alá a megállapodást, a jövőben, a közeljövőben ezt megteszik. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az Európai Bizottság nevében Barnier úr fog beszélni. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok, tisztelt képviselők, mint ahogy a miniszter úr most mondta, egy nagyon hosszú út áll mögöttünk, és az egymást követő elnökségek az elmúlt két évben, és azon belül is különösen a ciprusi elnökség, nagyon aktívan tevékenykedtek annak érdekében, hogy létrejöjjön ez a mű, önök is tudják, hölgyeim és uraim, hogy ez egy eh, olyan anyag, be kell vallani, Léne úr is beszélt róla, eh, amely jelentős türelmet igényelt Rapkai úr részéről, Baldassare úr részéről és Léne úr részéről eh, azért, hogy az európai összérdekeknek megfelelhessünk de hát végül is sikerült ezt az utolsó lépést megtennünk, nagyon hosszú, túl hosszú idő után, különösen a vállalkozások számára volt ez egy túlságosan elnyújtott folyamat, hogy csak most jöhetett létre az egész európai piacon ez az egységes európai szabadalmi rendszer, már 60-as évek óta felmerült ennek a szükségessége. 2010-ben én önök előtt annak a reményemnek adtam hangot, hogy noha nem én vagyok az első európai biztos, akinek ezzel a témával kell foglalkoznia, azt reméltem, hogy én leszek az utolsó, akinek ezzel kell foglalkoznia, mielőtt létrejön a rendszer. 2011-ben az Egyesült Államokban, hölgyeim és uraim, 224 ezer szabadalmat jegyeztek be egy évben. Eh, Kínában 172 ezer szabadalmat eh, jegyeztek be ebben az évben, nálunk pedig 62 ezer szabadalmat csak. Az egyik oka ennek nem csak az egy oka, vagy ez az egy oka van, az az, hogy nincs, nem volt egységes szabadalmi oltalom az Európai Unióban. Négy területen kellett előre lépnünk, amelyek közül az egyik, a legfontosabb az volt, hogy a 25 tagállam egységes szabadalmi oltalmi rendszert hozzon létre. Itt megismétlem azt, hogy nem kívánjuk diszkriminálni a spanyol és olasz vállalkozásokat sem, bármikor beléphetnek, nyitva van az ajtó és remélem, hogy az együtt elért siker erre, eh, hatására a spanyol és az olasz kormány is úgy dönt, hogy eh, belépnek és kialakulhat az Európai Unió összességére kiterjedő szabadalmi, oltalmi rendszer. A másik dolog, ami nagyon kellett, ez az egy ablakos rendszer, és eh, ebből a szempontból kell megköszönöm a szabadalmi hivatal eh, munkáját. Eh, Luka úr eh, beszélt arról, hogy hetedére, tizedére csökken, csökkennek a költségek, amik ami megint a versenyképesség szempontjából nagyon fontos, a KKV-k szempontjából, a kislaboratóriumok szempontjából. Az az utolsó eleme ennek a rendszernek egy egységes joghatósági rendszer, amely magába olvassza, olvasztja azt a sok joghatósági rendszert, amely korábban létezett. Emellett fontos, hogy minden nyelven rendelkezésre álljanak a az információk szabadalmi hivatal munkájára tartozik ez, és egy átmeneti időszakot vezetünk be az automatikus fordítás bevezetése előtt. Szükség van arra, hogy bármely nyelvről le lehessen fordítani a szabadalmakat, amelyeket benyújtanak. Beleértve az olasz és a spanyolt is, ez szükséges ahhoz, hogy megvédjük minden feltaláló érdekét. Van egy olyan tétel, ahol nem sikerült kompromisszumot elérni, Eh, én eredetileg nem akartam a megerősített együttműködést, de hát eh, a rendszer, a Lisszaboni szerződés megengedi, és azt remélem én is, hogy ez a két ország majd be fog lépni ebben a, rendsz, ebbe a rendszerben. Eh, Baldassare úr és eh, Rapkai úr is beszéltek ennek a végső kompromisszumnak a szükségességéről, de azt gondolom, hogy a legmegfelelőbb dinamikus eh, kompromisszumot sikerült elérnünk a jelenlegi körülmények között. Végezetül, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni önöknek azt, hogy azzal, hogy elfogadják ezt a jogszabályt, újabb építő követ helyeznek be abba az építménybe, amelyből össze fog állni a versenyképes Európai Unió. E, ide tartozott a Single Market Act 1-2, e, és e, az a mintegy 50 javaslat, amely konkrétan megkönnyíti a polgárok, vállalkozások számára E az életet, gondolok olyan dolgokra, mint a e, tudományos végzettségek, illetve a végzettségek kölcsönös elismerése, a e, szociális vállalkozások, az elektronikus aláírás, a digitális agenda, és hát ez a szimbolikus tétel is, amelyel most foglalkozunk. Mindezen javaslatok tehát az önök asztalán hevernek, a gazdaságnak szüksége van arra, hogy ez létrejöjjön, a vállalkozásoknak, a polgároknak is szükségük van erre. Fontos tehát, hogy együttműködjünk, együttműködjünk az európai haladásért. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A következő hozzászóló az Ipari Kutatási Szakbizottság nevében Mészáros úr két percben

a következő Régner asszony az AFKO nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt Luka miniszter úr, tisztelt jelentéstevő. Először is szeretnék gratulálni mindannyiuknak ahhoz, hogy egyességre jutottunk, hiszen a cél az volt, hogy közös rendszer jön létre, és ezt végső soron elértük 50 év birkózás után és végre sikerült egy olyan csomagot megtárgyalni, kitárgyalni, amely kompromisszum a tanács és a, bizony, a parlament között, és amelyet mindenki vállalhat majd. Ugyanakkor három parag- bekezdést törölt a tanács. Ez nagy-nagy csalódást jelentett, nagyon nagy idő, fejrázást és, és, és méltatlankodást. Ugyanakkor a szerződések alapján én még ilyen hosszú vitát még nem látom. De demokratikus politikai szempontból is elgondolkodtatónak tartom, hogy a tanács állam és kormány fő grémiuma, amely önmagában nem jogalkotási szerv, egyedül próbál ilyen jelentőséget törni, és az Európai Parlament kompromisszumos javaslatát olyan mértékben módosítja lényegileg, hogy a, a, a maga lényeg vész el ebből. Ha az Európai Bizottság valóban a szerződések őrzője, akkor, akkor elmutatjuk, hogy az Európai Parlament meg a demokrácia őrzője, hogy mutatta ez a vita is. Ugyanakkor az a törölt ö, ö, tételek vagy szövegrészek visszavételén dolgozott a jelentéstevő és társai a szövegben. Ezzel igyekezett a parlament garantálni azt is, hogy az Európai Bíróság is megőrizze az európai jog értelmezésében élvezett monopóliumát és a jog alkalmazásban értelmezésében megőrizze ezt az egyedülálló szerepét. Az Alkotmányos Bizottság is érvényesített a, a hangsúlyozni Európai Bíróság szerepét a szabadalmi jogvédelem tekintetében, és ez az egységes szab, jog, jog, szabadalmi jogvédelem esetében azért is fontos, mert így a KKV-k valóban élvezhetik annak előnyeit. A minden tagállamban érvényesíteni kell ezt a rendszert, és meg kell határozni, mely bíróság ö, ö, érvényes, vagy bírjoghatósággal a jogviták esetén. Az egységes ö, rendszer csak akkor működhet ö, hatékonyan, hogyha ez megvalósul. Az Európai Uniós jogszabályokat pedig figyelembe kell vegye ez a szabályozás is, és ez az előzetes döntésekben és a, a 267-es cikk értelmében a jog, az Európai Bíróság joghatósága kell érvényesüljön, ezt erőltette az Európai Parlament is. Ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek részt vesznek a megerősített együttműködésben, nemzetközi szerződés is kell kössenek arról, hogy a bíróság ilyen joghatósága érvényesüljön. Ugyanakkor a megerősített együttműködésen belül nem jöhet létre még egy mag, egy még megerősítettebb együttműködés bizonyos országcsoportokra, erre is figyelmeztetnünk kell. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell és emlékeztetem arra, mennyire fontos Európa számára az innovatív fejek, az innovatív agyak támogatása és megfelelő biztosítékok nyújtása ezek számára, a lehető legkisebb bürokráciával és költségekkel, annak érdekben, hogy a kicsik is talpon maradjanak. Az innovatív Európa célkitűzését nem érhetjük el ennek hiányában tehát, hogyha nem támogatjuk az innovációt és nem védjük meg annak eredményeit. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau. Köszönöm. Képviselőtársam szavait most a frakciók nevében hozzászólók. Először a néppárt. Szószólója Szvifka úr kap szót. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, miniszter úr, kedves kollégák! Nagyon fontos nap ez számunkra, mint egy összefoglalhatjuk azt a sok hónapos munkát, amelyet elvégeztünk annak érdekében, hogy létrejöjjön ez a szabadalmi oltalmi rendszer. Legfontosabb feladatunk az, hogy biztosítsuk az EU a közös piac számára, hogy megtalálja helyét a nap alatt. A jelenlegi válságos időkben egy olyan kiváló gazdaságra, modern gazdaságra van szükség, amely munkahelyeket teremt, amely képes kezelni a pénzügyi válság következményeit. Az Európai Unió által elképzelt jogi eszközök ebbe az irányba hatnak. Most is egy olyan eszközt véglegesítünk, amely hozzájárulhat ezen célok megvalósításához, innovatívabbak lehetünk, ebben segíthet a szabadalmi rendszer. Korábban rendkívül költséges volt a szabadalmak bejegyzése és a, az oltalom elérése. Most csökkennek a költségek. Elhangzott egy sor olyan érdekes ötlet, amely a nemzetközi kereskedelemben is megerősíthetné az Európai Unió pozícióját erős szereplővé tehetné az Európai Uniót a nemzetközi piacon, eh, mert most bizony nem eh, dicsekedhetünk, ez pedig teljesen elfogadhatatlan. Lengyelországban hallottam vállalkozásoktól, hogy nem érdemes bejegyeztetni szabadalmakat, mert eh, annyira magasak a költségek, és annyira valószínűtlen, hogy a szabadalmakat ténylegesen alkalmazni fogja az ipar, hogy az már nem éri meg. Ez az új rendszer talán változtat a helyzetem. Ezt a munkát akár már korábban is elvégezhettük volna, és jó is lett volna, ha elvégezzük. Hat hónap késlekedés a korábbi több évtized után mondhatnánk szinte jelentéktelen. És valóban nem olyan hosszú ez a késlekedés, amit most elszenvedtünk, de hogyha visszaemlékezem arra, hogy milyen nagy lelkesedéssel folyt a munka a lengyel elnökség alatt szabadalmi ügyekben, akkor keserű lesz a számíze, mert láttam, hogy a, az egyet nem értés aláássa a már körvonalazott kompromisszumot Cameron úrat, elismerés illeti, és a briteket azért, hogy új gondolatokkal változtatták meg a rendszer. Örülök, hogy ez a munka én már a végéhez közeledik, de azért ne legyünk önelégültek. Az egységes európai szabadalmi oldal, oltalom létrehozása, az egységes szabadalmi bíróság létrehozása fontos építőkockák, de oda kell figyelnünk, hogy okos, logikus rendszer, abszurdumoktól mentes rendszer alakuljon ki. külön oda kell figyelnünk a szoftverek szabadalmi oltalmára, ott aztán különösen ne legyen abszurd elem a rendszerbe. Köszönöm a biztos úrnak, illetve az előadóknak ezt a munkát, és örülök, hogy ez a hosszú folyamat immár végéhez közeledik. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a szocialista frakció nevében három percre, Koper, Koferáti úr. Grazie, Presidente Cari colleghi, siamo arrivati ad... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon közel vagyunk már egy óriási jelentőségű sikerhez, de ha megnézzük, hogy milyen kockázatok merültek fel eh, a bizottsági javaslat utolsó szakaszában, nos, fejet kell hajtanunk Barnier biztos úr előtt, mert ezt az ügyet ugye már a 70-es évek óta vitatjuk, és nagyon sok jogi kérdést tisztázni kellett. Szeretnék egy egységes rendszert létrehozni Európában. Nagyon fontos, hogy a gazdaságunknak adjunk egy löketet az innováció, a fejlesztés és az egységes belső piac kiteljesítése eszközeivel. Nagyon fontos látnunk azt, hogy a parlament milyen jól tárgyalt ez a trilógus, a háromoldalú egyeztetés nagyon gyümölcsöző nek tekinthető, és a KKV-ket teljes mértékben ez szolgálja, ez a hozzáállás szolgálja. A francia, az angol és a német a kiegészítő nyelvek. Nagyon sok opciót megfontoltunk a legutóbbi pillanatokban is, nyilván az ez, ezek az apró viták elhomályosítják azt, hogy milyen nagy eredményt értünk el, hiszen vannak ugye olyan ö, tagállamok, ö, amelyek a három központú rendszerben saját nyelvükkel ugye nem találkoznak. A parlament úgy döntött, hogy felfüggeszti a szavazatot, a szavazást egy adott pillanatban, Eh, de végül megszülettek eh, a politikai döntések, és sikerült elkerülni tulajdonképpen az intézmények közötti háborúskodást, csatározást. És végül kialakult egy kompromisszumos megoldás, amely megfelel eh, a követelményeknek a jogi alap tekintetében, és amely valamiféle egységes védelmet, oltalmat biztosít a szabadalom, szabadalmak terén, hiszen az egységes rendszer megvalósításának folyamatában tulajdonképpen egy pillanatban megdermettek a frontvonalak, elakadt a folyamat. Az a fajta fennakadás, ami, ami most előfordult, veszélyes precedens teremt, és remélem többször másolata nem fog előfordulni, és remélem azt is, hogy az a végleges döntés, amely a költségekről, az oldalom, oltalomról, a bürokrácia könnyítéséről és a jogjog védelméről szól, az, az valóban meg fog valósulni, hiszen az iparnak jó minőségű jogvédelemre van szüksége, és az kulcsfontosságú része lesz a rendszernek. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő. Az ALDE frakció három percben Wikström asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha van egy szó, amely összefoglalható az amit ma érzek, az az, hogy végre, végre valahára sikerült valamire jutnunk, amit az elmúlt 40 évben nem sikerült az egységes szabadalmi jogvédelme nevezetesen. Annak ellenére persze, hogy milyen hatalmas pozitív hatással lett volna már korábban is a vállalkozókra, az újítókra, a tudományos központokra, az egyetemekre, kisvállalatokra mindez. Hosszú és nehéz út áll mögöttünk, ám végre a megerősített együttműködés révén a 27 tagállamból 25 megállapodásra jutott, dűlőre jutott. Ugyanakkor azt is szeretném aláhúzni ma, a mai napon, hogy az ajtó nyitva áll továbbra is Spanyolország és Olaszország előtt, amelyek most ugyanúgy döntöttek, hogy kint maradnak, de bármikor bejöhetnek. Mihelyest úgy érzik, hogy ez számukra kedvező. Remélem, hogy ők is erre a közös útra állnak rá, és jövőben együtt haladunk majd. Ma pedig szeretném megköszönni bármi biztos úrnak az ő erőteljes támogatását, és a bizottság erőteljes és határozott támogatás átadó mögött. Örülök annak, hogy éppen ő volt az, aki magához ragadta, illetve sikerrel járt ebben a dologban. És a három parlamenti jelentéstevőnek is szeretném megköszönni Rapkai, Baldassari és Léne uraknak, akik nagyon konstruktív módon vezették az Európai Parlament tárgyaló csapatát, örömmel vettem részt magam is ebben a munkában. A liberális frakció nevében ez mindig, mindig is nyilvánvaló volt számunkra, hogy, hogy az egységes szabadalmi jogvédelem alapvető fontosságú Európa számára, közös védelmet jelent ez, összekapcsolva egy közös vitarendezési bírósággal. A jövőben tizedére nem, nem, nem fog kerül majd tízszeresébe a szabadalom bejelentése annak, ami az Egyesült Államokban amibe kerül ez. És nem kell párhuzamos jogvédelemmel és jogvitát levezetni több tagállamban. Egy egységes szabadalmi rendszer működik majd, egy szabadalmi bírósággal, egy eljárás rendel. Ezen eljárás során mindig az volt a célom, hogy fenntartsuk az egyensúlyt az európai szabadalmi jogvédelmi rendszerben, miközben olyan rendszert hozzunk létre, amely nem erősít, nem hoz létre szükségtelen bürokráciát. Szerintem ebben sikerrel jártunk. A mai nap történelmi nap, egy sarakkövét építettük ki a belső piac megerősítésének, és ennek révén a növe, gazdasági növekedés, a gazdagodás megerősödhet a tagállamokban a következő napokban, hetekben, években. Rendkívül fontos ez, hihetetlenül fontos, hiszen az Európa, Európát a válságon túli időszakban kell elképzelnünk. Ez persze önmagában nem oldja meg a válság hatásait, de egyik azoknak az eszközöknek, mely révén a jövőben növekedhet a gazdaság. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A következő hozzászóló a zöld frakció nevében három és fél percben Lichtenberg asszony. Köszönöm szépen, képviselőtársak. Míg ma egy európai úgymond szabadalomról vitázunk, az Európai Bíróság éppen most egy, a jogi alap tárgyában kell döntést hozzon. Ezt eddig mindig tiszteletben tartottuk, ma nem. Hogy világos hát legyen, miről beszélek. Én mindig azért harcoltam, hogy egy Európai Uniós szabadalmi jogvédelem jön létre, amely hozzáférhető, amely kedvező, mely a KKV-k javát szolgálja, és amely valóban előre visz bennünket. Az, ami itt van előttünk, ezeket a feltételeket nem elégíti ki. Rapkai képviselőtársa már beszélt a, a történetéről ennek a dossziénak, és rendkívül nehéz után mögöttünk, ez tény. Amiről ma döntenünk kell, az az, azon döntés egy olyan kompromisszumról, ami az asztalra került az után, hogy a tanács kivesztedegette belőle a lényegi elemeket. Cameron kívánságára, ezt tegyük hozzá, tette ezt a tanács. Az a kompromisszum, kompromisszum ami így létrejött, egy nemzetközi szerződés révén, nem az, amit európai szabadalmi jogvédelmek nevezhetnénk. Ezt világosan meg kell mondjuk. A mi a befolyásolási lehetőségünket föladtuk. Ezt is tegyük világossá. Az Európai Bíróság is csak minimális mozgásteret kapott arra, hogy egyáltalán a szavát hallathassa, az előzetes döntések elvették hatáskörét. Ilyen kérdéseknél persze felvetődik a következő kérdés is, kinek a javát szolgálja ez a jogszabály például. Itt ez a kép még bonyolultabbá válik, e kérdés feltételevel. Különösen a KKV-k számára lesz nagyon nehéz a rendszert működtetni. A nagyvállalatok persze kiválóan tudnak majd működni, hiszen uh, majd felvesznek ügyvédeket, hogy a jogaikat érvényesítsék. Ám a kisvállalatok számára sokkal nehezebb lesz a jogérvényesítés, ezért fordultak hozzánk a kisvállalatok, és hallatták világosankat, kérjük, ne, tegyél, ne így fogadják el a, a jogvédelmi szabályt. A második gondolat a nagyvállalatok de a civil szervezetek is ellenkeztek, rámutatva arra, hogy nem ez az, az, az európai gazdaság igénye. A költségek kérdését illetően, igen, az tény, hogy a, a, a szabadalom beszerzése olcsóbb lesz, ám a vitarendezési költségek viszont növekednek, mert még bonyolultabbá vált a rendszer, és ez megint csak különösen a kisvállalatokat sérti, amennyiben jogvita adódik. A tudományos világ is elutasítja ezt a modellt, még azt, azt a kompromisszumot is, amely az állásfoglalásban szerepel. A, még egy néhány szó a szabadalmi jogvédelem fejlődéséről. Az Európai Szabadalmi Hivatal sokszor túlmegy a szabadalmazhatóság határain, a különféle a szoftver szabadalmazás területén például ez is elmondható, és itt rendkívül csökkent a mozgásterünk, annak garantálására is, amit az Európai Parlament megállapított európai szinten, mint követelményt. Ez nem Európai Uniós szabadalmi jogvédelem, nem nevezhetjük annak, és ezért nem tudom támogatni, mert fenyegeti, veszélyezteti azt, amit egyáltalán meg akartunk védeni. Köszönöm. Köszönöm. Következő a konzervatív frakció nevében két percben Karim úr. Mr. President, thank you. Köszönöm eh, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg Barnier úrnak és az előadóknak azt a vezető szerepet, amit betöltöttek ezen a területen. Kedves kollégák, ez kiváló példája annak, hogy mi minden problémás Európában. A kronológiát jobban ismerő kollégák ismertették azt az álláspontot, miszerint ordító igény vonatkozott ezekre az ügyekre, ehhez képest mi eh, évtizedes várakozás után eh, léptünk csak. Egy eh, előfordult az az ötlet, hogy beszéljen franciául a bíróság Münchenben, Párizsban angolul, vagy németül Londonban. Volt ilyen javaslat is, és aztán ezt a tanács egy kezdetben úgy tett, mint hogyha komolyan venném ehhez képest a feltalálóinknak megfelelő védelmi rendszerre van szükségük. Érezzük Kína forró lehelletét a tarkónkon. Én a az EU és India közti szabadkereskedelmi tárgyalások raportőreként, amikor Indiába megyek, beszélek arról, hogy hogyan tudják az indiaiak a szellemi tulajdonjogokat megvédeni. És aztán, amikor ténylegesen megnézem, hogy mi az indiai helyzet és mi az európai, akkor úgy érzem, hogy mi maradtunk le. Mi van az Egyesült Államokkal? Háromszor több szabadalmat jegyeztettek be ott, mint nálunk, Kínában kétszer annyit, mint nálunk. Ami a felhasználás növekedését illeti, Kína, Japán és az Egyesült Államok 82%-át teszik ki a teljes növekedésnek. Nem lehet eltúlozni ennek az intézkedésnek a fontosságát, életbevágóan fontos, és lépnünk kell azonnal. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló másfél percben a GUE frakció, amiben Masztálka úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőknek. A munkájuk messze nem volt könnyű. Ezt megerősíti az a tény is, hogy megpróbáltuk ezt a területet de harmonizálni, de ez a munka már ugye a 60-as évek óta folyik, nem könnyű feladat ez. A nyelvhasználatok kérdés fényében végül csak 25 tagállam eh, döntött úgy, hogy a megerősített együttműködésben részt vesz. Tehát nem lehet minden tagállam 100%-ig elégedett, Mégis úgy gondolom, hogy ez a szöveg előrelépés és egyszerűsítése ennek a területnek. Hangsúlyoznunk kell a pénzügyi vonatkozásokat is, hogyha ezek az új szabályok hatályba lépnek, akkor az bizony jelentős megtakarításokhoz vezet valamennyi aláíró ország esetében. Megértem, hogy a ciprusi elnökség szeretné ezt a dossziét lezárni, azonban eljárási szempontból érdemes volna megvárni a bíróság döntését. Köszönöm. Én is köszönöm. A következő hozzászóló az EFD nevében másfél percben Betten úr parancsoljon. Köszönöm. Még egy szükségtelen szuverenitás, amit elvesz az Európai Unió a tagállamoktól. Nagy-Britanniában egy nagyra becsült szabadalmi bíróság, amely 750 millió font éves költségvetéssel bír, ezt most veszélyezteti ez az jogszabály. A brit közvélemény úgy gondolja, hogy nincs igény erre a változásra Nagy-Britanniában. Nagyon súlyos aggályok fogalmazódnak meg az új bíróság vezetőinek kinevezésére, és a döntések minőségét is megkérdőjelezzük. Ahelyett, hogy, hogy egy érdem alapján való rendszer működne, a tagállamok hatalma alapján döntenek, hogy kit neveznek ki, sok kis tagállam esetében nincs elég megfelelő joggyakorló bíró, bíró akiből, akikről lehetne vál, választani bírókat. És itt megint csak a nagyvállalatok érdeke érvényesül, a kisvállalatok érdeke ellenében jól látható ez. A KKV-k és az egyének, magánszemélyeket jelentősen sérti ez a jogszabály az érdekeiket, magas lesz a költségük, és nehéz lesz Franciaországba, Németországba utazgatni, hogy megvédjék a ö, szabadalmaikat, ahelyett, hogy otthon tehetnék. A szakértők szerint nem lesz itt költségmegtakarítás. Egy szakértő szerint háromszorosára nő majd a jogrendezés költsége. A frakcióm képviselői ellene szavaznak majd ennek az intézkedésnek. Elfogad egy kék kártyás kérdést Karim úrtól, Batten úr? Tessék. Elnök úr, köszönöm. Patton úr, amit ön most mondott, az butaság. Ön szerint eh, ez az intézkedés, amelyre 14 éve várunk, eh, Ön eh, mikor járt utoljára bizottsági ülésen, és mikor mondta el azt, amit most elmondott. Az UKIP képviselők soha nem jöttek el a képviselőkre, a bizottsági ülésekre. Itt hadovál ön, butaságokat beszél. Beton úr, parancsoljon. Karim úr. Én nem vagyok nagy barátja az Európai Uniónak szemben önnel. Ám Dr. Jacken Packenbertől kaptam a tájékoztatást, aki szakértő a, a Párizsi és Müncheni ö, ügyvédi ö, közösség tagja, egy szakértői közösség tagja is, és 2011-ben írta ezt a véleményét. Szemben önnel én nem vagyok nagy barátja ennek a helynek és az itt hozott jogszabályoknak. Mostanában egy szakértő véleményére hivatkoztam, aki tudja, miről beszél. As entertaining as it would... Bármilyen szórakoztató volna, Karim úr, nem tudom megadni önnek a szót még egy kékkegyes kérdésre, de tájékoztassanak majd a vita eredményéről. Elnézést, nem engedhetem meg, hogy második kérdés legyen föl. Elnézést. Következő hozzászólom másfél percben, Zilstra úr elnök úr köszönöm szépen prima idej. Elnök úr, ez az egységes eh, európai szabadalom, ez egy csodálatos eh, gondolat. Az automatikus szabadalmi oldalom, a költségek standardizása, a kölcsönös elismerés, az, az nagyon jó. Ott van maga az ötlet még mindig, a magja ott van a dolognak, de annyira bonyolult eh, a szabadalmak tényleges oltalmazása, hogy a szellemi tulajdonjog tényleges megvédése iránt kétségek merülnek fel. Egy jogilag átláthatatlan rendszer alakul ki, egy átmeneti időszak időszakban. Többfajta rendszer fedi majd át részben egymást eh, átláthatatlan módon, és ezzel a javaslattal mi jogbizonytalanságot eh, fogunk eredményezni, nem pedig eh, oltalmat. Nem lesz olcsóbb sem a rendszer, mert a kisfeltalálók, a kisvállalkozások, amelyek csak a saját nemzeti határaikon belül tevékenykednek, azok számára nőni fognak a költségek. Biztos vagyok benne, hogy a párizsi, londoni székhelyű ilyen-olyan hatóság nem lesz olcsó. Jobb eredményt lehetett volna elérni, hogyha Olaszország és Spanyolország is részt venne ebben, ugyanakkor több millió eurót val megvesztegetni őket nem tűnik jó ötletnek. Egy olyan unióról beszélünk, amely már alig nevezhető uniónak. Úgy érzik az emberek, hogy nincs képviseletük, a vállalkozások is úgy érzik, hogy nincs képviseletük. Ez az unió a tisztviselők és a politikusok uniója. Köszönöm. A következő hozzászóló négy percben López Isturiz White úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Most már évek óta próbáljuk elérni azt, hogy olyan európai egységes szabadalom, oltalomrendszer, oltalomrendszert hozunk létre, amely mindenkinek megfelelő, és úgy tűnik, hogy ez a rendszer Eh, a lehető legolcsóban kell, hogy működjön, nem lehet diszkriminatív, figyelembe kell vennie a gazdasági, társadalmi és területi kohézió szabályait, jogbiztonságot kell biztosítania, kiegyensúlyozottnak kell lennie, és figyelembe kell vennie a kis és középvállalkozók érdekeit, támogatnia kell az európai fejlődést. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk ebben. Nos, eh, a most bemutatott rendszer azonban nem lesz olcsóbb, diszkriminatív, nem segíti a jogok kiegyenlítését, és ezért nem gondolom azt, hogy támogatna az innovációt. Éppenségen úgy gondolom, hogy a bizottságnak sikerült egy olyan rendszert létrehoznia, ami nem fog megfelelően működni és lehetővé teszi egy olyan egységes, egységesített, ugyanakkor három székhelyen rendelkező bírósági rendszer létrehozását, amelynek nem sok értelme van. A kormányközi megoldást választották, ezért javasoljuk, hogy ne fogadjuk el ezt a három jelentést. Spanyolország és Olaszország nem támogatja ezt az ügyet ebben a formában nagyon nagy és nemes célokat kergettünk mindvégig, azonban nem megfelelő utat választottunk. Az én országomban, Spanyolországban ugye a vállalkozók több mint 90%-a kis és középvállalkozó. Nem szabad elfelejteni, hogy a verseny sérül ezzel a rendszerrel azok a kis és középvállalkozók, akik a saját találmányaikat szeretnék terjeszteni, akadályba fognak ütközni. Fékezni fogja ez a újításokat és a fejlesztés. Ez a rendszer nem teszik egyensúlyozottabbá a szabadalmak ügyeit, a harmadik felekre vonatkozó szabályozás kapcsán nem értünk el semmit. Továbbra is töredezett, szétforgácsolatot lesz a belső piac, hiszen a megerősített együttműködés rendszere nem a legjobb út ennek az ügynek a megoldására, különösen nem az egységes bírósági rendszer létrehozásával. Túlságosan bonyolult ez a rendszer, E, különböző székhelyű bíróságokkal a vitarendezés sokkal drágább, mint amilyennek e, e, lennie kellene. Nem teremtjük meg a megfelelő, nem, nem teremtjük meg a megfelelő jogbiztonságot, a, szab, a fordításokra vonatkozó szabályozás nem megfelelő, hiszen eh, néhány tagország az egész eh, eljárás eh, során saját nyelvét használhatja, a többi országok azonban nem használhatják saját nyelvüket, ami azt jelenti, hogy a költségek terén egyáltalán nem érvényesül a jog egyenlőség. Összességében elutasítjuk azt az európai szabadalmi rendszert, amelyet ebben a folyamatban előterjesztettek, nincs egységes bírságrendszer, három székhely lesz, sajnálatos módon nem megfelelő ez a rendszer. Az európai versenyképességgel kapcsolatban Masztánk intézet azt mondta, és idézem, a, elveszítettük azt a lehetőséget, hogy modernizáljuk az európai szabadalmi rendszert vissza lehet ehhez az ügyhöz térni, vissza kellene térnünk az alapszerződés szelleméhez, és jó lenne, hogyha egyes tagállamok az akaratokat nem kényszerítenék rá a többiekre. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, képviselőtársam. Két percben a következő hozzászóló Géringer de Ödenberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. 30 év hosszú tárgyalás után végre a célvonalhoz érkeztünk, és e kompromisszum révén sikerül majd jobban megvédeni 25 tagállamban az innováció eredményeit. Egyszerűsödik a rendszer ahhoz képest, ami most működik, és a költségek is 80%-kal jelentősen csökkennek. Végre van tehát egy eszköz a kezünkben, amelyvel tovább védhetjük az Európai Unió versenyképességét ma tízszer annyiba kerül egy szabadalom bejelentése Európában, mint az Egyesült Államokban. A teljes költség 25 ezer euróra rúghat. Erre javaslat eredményeképpen mindez akár 5 ezerre csökkenthető, vagy még kevésbé. Sok esetben az innováció eredményét a legmagasabb ö, kínálónak adják el az óceánon túlra, mert az európai vállalatok nem tudják kifizetni a magas szabadalmi költségek eszközöket. Az Európai Unió nem kényszerít senkire egy új rendszer, csak kínál egy új eszközt, amely olcsóbb és biztonságosabb lehet. Most minden vállalat eldöntheti majd maga, hogy melyik a helyzet a kedvezőbb számára. Vajon a nemzeti jabadalmi védelmet kívánják alkalmazni, vagy az európai védelmet, amely egy vagy több tagállamra is kiterjedhet, vagy az egységes szabadalmi jogvédelmet, amelyről most tárgyalunk. Tehát lehetőség, választ, szabad választás lehetősége mindenki számára elérhető, a kis és középvállalatok számára is, és ezek is élvezhetik annak előnyeit, hogyha ezt választják. És a szóval fordítási költségeket pedig külön forrásokat különítünk el. Szerintem a kompromisszum mindenfél számára elérhető, elfogadható. A 6-os és 8-as vitatott pontok intézményközi megállapodás eredmény, jött létre egy koherens, működőképes jogszabályszöveg, amely az eredeti javaslathoz képest nem változott jelentős mértékben. Köszönöm a jelentéstevő és a biztos úr munkáját. Én is köszönöm. A következő másfél percben Tájnasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr. Régóta várunk, mi európai, de különösen a vállalatok, és még inkább a kisvállalatok várnak erre a napra régóta. Évtizedek óta próbálkoztunk európai szinten egységes szabadalmi jogvédelmet létrehozni. Jelen pillanatban, ha minden tagállamban külön-külön kell szabadalmi jogvédelmet kezdeményezni. Ez maga a tiszta bürokrácia rengeteg időt és költséget emészt fel amelyet sok esetben nem tudnak egyszerűen kifizetni az érintettek. Az európai szabadalmi jogvédelem végre nagyjából összevethető az amerikaival. Kína már régóta előttünk jár a szellemi tulajdon védelmében is. Amiről ma szavazunk, a vállalataink számára már régóta tartozunk ezzel. Spanyolország és Olaszország nem csatlakozik, mert a jövőben csak három nyelven, német, angol és francia nyelvre történne a lefordítása a szabadalmi anyagoknak, ám vannak automatikus fordító gépek már, amelyek egyre jobban működnek, és a műszaki szövegeket ö, angol nyelvre képesek lefordítani. A, az a sok mérre utalnék, amit, amelyet német képviselők kaptak. Nem igaz az, hogy, hogy az Európai Bíróság joghatósága sérül. A értelmezési monopólium tekintetében, és az sem helytálló állítás, hogy a szabadalmaztathatóságát befolyásolnánk a szoftvereknek. Nem változik semmi a jogi helyzetét illetően ezeknek. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen. A következő három percben Engström úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A zöld frakció és azon belül a kalózpárt is nagy híve a szabadal, az egységes európai szabadalomnak. Még most is azok vagyunk, hogyha tényleg egy megfelelő európai szabadalom lenne, amely beletartozik az európai jogrendjébe. Valójában a javaslat, amiről most itt beszélünk, és amely úgy tűnik többségi támogatást élvez, ennek az ellenkezője. Ez a megállapodás azt jelenti, hogy az Európai Parlament lemond az összes politikai jogosítványáról, ami mármint ami a szabadalmi oltalmi rendszer jövőjét illeti, egy kormányközi szervezet javára mond le, amely az Európai Unió jogrendjén kívül helyezkedik el. Az új bírói rendszer szintén az EU létező bírói rendszerének keretein kívül fog működni. Ez rossz az innováció szempontjából, és rossz Európa szempontjából. Miért is probléma mindez. Említettük, hogy több évtizede folyik ez az igyekezet, ez a küzdelem. Az Európai Szabadalmi Hivatal egy nemzetközi hivatal, amelyre az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek nincsen kihatása. Láttuk, hogy mire vezetett mindez az Európai Szabadalmi Hivatal működését megalapozó szerződés azt mondja, hogy nem lehet szabadalmat benyújtani élő dolgokra, szoftverre, és ehhez képest látjuk, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal ezzel mit sem törődik, különböző jogi okosságokat kitalálva, mégis bejegyez szoftvereket. Azt mondják, hogy nem a szoftvert magát szabadalmaztatják, hanem a komputeren futó szoftvert eh, szabadalmazhatják. Ez persze egy ostoba érvelés, de mégis működik. Most lett volna lehetőségünk arra, hogy a szabadalmi rendszert eh, politikai ellenőrzés alá vonjuk, és éppen most hagyjuk ki ezt a lehetőséget azáltal, hogy eh, még több jogosítványokat ruházunk ezen, a, ezen törvényen fölött álló szervezetre. Éppen ezért én arra kérem a kollégákat, hogy fontolják meg újra. Mert eltérő véleményünk lehet a szabadalmi rendszerről, de egy dologban egyetértünk, mégpedig abban, hogy az európai gazdaság szempontjából rendkívül fontos az, hogy legyen egy működő szabadalmi oltalmi rendszerünk, egy jó szabadalmi rendszer, jó a gazdaságnak, jó az innovációknak, miközben egy rossz szabadalmi rendszer kifejezetten káros. Mivel ebben egyetértünk, nem látom, mi értelme van annak, hogy lemondunk a jogosítványainkról, és lemondunk arról, hogy politikusként itt most valami jó dolgot hozhatnánk létre. Tehát kérem, dobjuk vissza ezt, és kezdjünk el egy igazi, egységes európai szabadalmi rendszeren dolgozni. Köszönöm szépen, uram. A következő Kozusznik úr. Dámják kollégové, pan komisszárs. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak. Várnyi úr az imént kifejtette, hogy ő szeretne az utolsó biztos lenni, aki e területen kell, hogy munkálkodjék, és én is sikert kívánok ahhoz, hogy, hogy végbe vigye ezt a munkát Rapkai úrra együtt a, az európai polgárok és a kisvállalatok érdekében elsősorban. Ez a csomag csökkenti a költségeket, nagy változást hoz, ám így is 800 euróval többet, többe kerül egy európai szabadalom átlagban, mint egy amerikai szabadalom. És az európai szabadalmakhoz nem feltétlenül teszi hozzáférhetőbbé a, a magánszemélyek, a kutatók, kisvállalatok számára. Nagyon fontos, hogy gyors publikálási rendszer működjön, jó minőségi gépi fordítással, amely gyorsan, olcsón hozzáférhető mindenki számára. Ez egyetlen gyakorlati módja annak, hogy a megcélzott gazdasági hatásokat elérjük. Ennek így, ha így működik, akkor a többi tagállam is csatlakozik majd hozzá, és jól fog működni a rendszer. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló egy percben Hénin úr. Köszönöm, elnök úr. Ez a javaslat elvileg a racionalizálásról szól, de mégis a privatizáló kapitalizmus érdekében történik. A gondolatokat és a szavakat akarják szabadalmaztatni a munkások kárára. Önök elfelejtik azt, hogy Beszélnek az indiai és kínai problémákról, olyan dolgokról, amelyeken ott csak nevetnek. Ez a szabadalmi rendszer nem segít a KKV-inknek, ez a privatizálás eszköze, és a tőkések érdekében áll. És ráadásul megkérdőjelezi a digitális forradalmat. Herr Kollege, ich wollte Sie nem akartam félbeszakítani társam, ám emlékeztetek arra, hogy kicsit lassabban kell beszéljen, mert különben tolmácsolhatatlan az, amit mond Enin úr, önnek mondom. Tehát nem lehet követni a egy perc az egy perc, értem én, hogy kevés, de ö, bele kell férjen a mondani valója. A következő hozzászóló Zsobró úr egy percben.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 úgy látom, hogy a realitással hadilábon állunk, és nem veszünk figyelembe bizonyos tényeket, például a KKV-kkal kapcsolatos tényeket, azon belül is az új tagállamokban működő KKV-kkal kapcsolatos tényeket. Jobb védelmet fognak kapni a nagy nemzetközi cégek, a multik, különösen a japán vagy amerikai multik, vagy a nagy tagállamokban bejegyzett multik, mert a szabadalmak több mint 80%-át ezek a cégek jegyzik, tehát a monopólium helyzetüket még inkább kihasználhatják nem szabad elfelejtenünk, hogy a nagy cégek gyakran a szabadalmat azt a piac korlátozására használják fel a KKV-k ellenében. Lengyelországban a KKV-k adják a piac nagy részét, egyes becslések szerint a szabadalmak bejegyzésének költsége kifejezetten nőni fog, ami akár a gazdaság hanyatlásához is vezethet. Köszönöm a következő hozzászóló másfél percben, Obermeier úr. Köszönöm, elnök úr. Alapvetően az egységes szabadalom az Európai Unió versenyképességét erősítetni a globális versenyben, különösen az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. A kevesebb bürokrácia, a csökkentett költségek előnyt hozhatnának a vállalatok számára. Ám mégis szkeptikus vagyok a következő okoknál fogva először is azért, mert a jogvédelem, a bíróságok működése nem teszi lehetővé a tagállamokban a jogérvényesítését, a, a tagállami szakmai jogvédelem megsemmisül, és egy EU hatóság veszi át a szerepet. A minőség is kétséges. Az Európai Bizottság a, haté, a hatékonyság felmérés alapján azt mondta, hogy 25% kockával működik csak a, a hatékonysága az Európai Bíróságnak, és a titko, titkos tárgyalások az aktára emlékeztetnek, az akta jogszabály megvetítására ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor az eljárási költségek nem csökkentek. Minden szakértő azt mondja, hogy ötszörös lesz a költség és a kockázata a jogrendezésnek. A kisvállalatok nem tudják ezt majd megfizetni, a, a lassú és hosszú bírósági eljárást, ezt a nagyvállalatok tudják csak ö, ö, kiállni majd. A javaslat ö, szerint az Európai Bíróságnál lehetne megtámadni a döntéseket. Az egységes szabadalom pedig növényekre és állatokra nem vonatkozna újszerű fajtákra. Köszönöm, képviselőtársam. Buzut Buszutil urat, ha csak nem veszettem szem elől, akkor nincs itt. Így tehát egyből Merkíz asszony következik két percben, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a nagyon-nagyon komoly munkáért, amelyet eh, a jelentéstevő elvégzett. De nézzük meg, hogy hova jutottunk el. 40 év, 40 év után beástuk magunkat eh, egy árokba elég európai ez a rendszer, elég jó ez a rendszer, valóban annyira jó, amire gondoltok. 40 évvel sokkal többet elérhetünk volna, egy igazi szabadalmrendszert is, szabadalmi rendszert is eh, kialakíthatunk volna. 40 év küzdelem után ezt értük el. Nos, ez bizony kudarc, hiszen Európában mindenkinek elege van eh, abból, hogy a eh, nemzeti egoizmus és a nyelvek között körüli háborúskodás folyik. Itt az innovációról kellett volna beszélni, és abban bíztam, hogy erről lesz is szó. Ehhez azonban nem elég egy jó szabadalom, ehhez egy igazi európai szabadalomra van szükség, amely megkettőzi. Gyakorlatilag most az a helyzet, hogy megkettőzhetjük akár a kutatási újítási költségvetést a történeti egoizmusok ütközésének szikrezó Tűzében azonban ez a pénz is el fog szivárogni, füstölni. Köszönöm, elnök, de Becker úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy az európai szabadalom végre megérkezett. Az a kompromisszum, amelyet elértünk, és amelynek az alapjait a belga elnökség alatt 2010-ben fektettük le, úgy gondolom olyan kompromisszum, amely lehetővé teszi Európa számára, hogy tartsa a lépést a vállalkozások bevonásával, a fejlődés, az újítás, a versenyképesség terén. El kell utasítanunk az olasz-spanyol érveket, az európai szabadalmak szembeni utolsó jogi ellenvetések elvéreztek, hiszen alacsonyabbak lesznek a jogi költségek, alacsonyabbak lesznek a fordítási költségek, a harmonizált jogi döntések és jogértelmezés egységesebb jogvédelmet biztosít a kkv számára, és a megfelelő szabadalmi oltalom az első lépés, hiszen azok a termékek, amelyek a polcon porosodnak, azok bizony és azok a szabadalmak, amelyek csak porosodnak, azok bizony csak az adósságunkat növelik. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, de Becker, Szmanszki úr, megadom meg a szót egy percben. Simánszki úr. E, Köszönöm. szépen. Az európai szabadalmi jogvédelmi rendszer célja az volt, hogy innovációt sarkalja, és másodszorban az, hogy egyszerűsítse a hozzáférést a bíróságok által nyújtott jogvédelemhez. Ám kontraproduktíve sikeredett az eredmény. Ha végrehajtjuk ezt a csomagot, akkor a legtöbb állat és európai személy olyan nyelveken kell elfogadjon szabadalmakat, amelyeket a számára nem érthető nyelven jutottak be olyan bírósághoz, amely nem a hazájukban van. Tehát ha bárkinek valami gondja van, akkor ahhoz a bírósághoz kell forduljon azon a nyelven, amely nem a sajátja, egy olyan országban, ahol nem, amely nem a sajátja, le kell fordítatni, ide külföldi ügyvédet kell fogadni, ez jelentős költségeket hoz magával. Ez a rendszer alapján az erősebb erősebbé válik, a gyengébb gyengébbé. Ez nyilvánvaló. És az is, hogy a rendszer a protekcionizmus eszközévé válik majd, és a kisvállalatok dolga nehezebbé válik, nehezebben jutnak majd piacra. És ha azt is végig gondoljuk, hogy a legtöbb szabadalom a, a kis a KKV-ket érinti, számukra nagyon nehéz lesz a jogérvényesítés. Mr. President, Reconhecemos a necessidade de... Nem szabad tagadnunk, hogy a KKV-knak is lehetővé kell tenni azt, hogy elérhető módon bejegyezhessék a szabadalmat, de azért vannak kétségeink a javaslattal kapcsolatban. Szerintünk hosszabb vitára lett volna szükség, átfogóbb vitára, ez a rendszer a jelenlegi formájában a multiknak felel meg inkább. Az egységes szabadalmi bíróság létrehozása a tagállamok szuverenitását korlátozza, és ez bizonyos kockázatokkal jár. A egyes szabadalmak, például az élettel kapcsolatos szabadalmak eh, korlátozása szintén kérdéseket vett eh, fel. Emellett eh, felmerül a diszkriminációmentesség elve, illetve nyelvhasználati kérdések és egyes nemzetek előnybe részesítése. Nem ez a legjobb megoldás. Pone pirmininke, noriu atkreipt dėmesį į keletą galimų. Paksas úr, köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák, Szeretném felhívni a figyelmet szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a gépi fordítás a három nagy nyelvre megkérdőjelezhető. A kisebb nyelvekről a nagyobb nyelvekre irányuló fordítás eleve is kisebb figyelmet kap. Éppen ezért az egyes nyelvekről történő fordítás, mint a litvánról történő fordítás, amely egyébként is egy bonyolult nyelv, megkérdőjelezhető, illetve nem feltétlenül valósul meg abban az átmeneti időszakban, amely, amelyel önök számolnak. Hosszabb átmeneti időre van szükség ahhoz, hogy a gépi fordítások működhessenek. A szabadalmi specifikációk fordítása nyilvános, és eh, ez tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy milyen jogokkal rendelkezik a szabadalom tulajdonosa. Egy rossz fordítás eh, mindenféle jogbitorlás és egyéb gyakorlati problémákat eh, eredményezhet. Nibler asszony Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, miniszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim a jogvédelem, szabadalmi jogvédelem az Európai Unióban nagyon időigényes és drága művelet volt. Több mint tízszeresébe került az amerikai vagy kínai gyakorlatnak. Sokan beszéltek erről már. Ha ma, ma délben az egységes ö, szabadalmi jogvédelemről döntünk Európában, az mérföldkő lesz az európai belső piac kiteljesítésének. Még egyszer mondom, mérföldkő lesz az európai belső piac kiteljesítése történetében, ezért hozzászólásomban azzal kezdeném, hogy teljes szívemből megköszönöm a munkáját minden kollégának, aki részt vett a munkában, Rapkai urat, a jelentéstevőt, Baltaszári urat, Léne urat említeném meg, és még sokakat említhetnék, akik itt az Európai Parlamentben évtizedek óta ezt az évtizedek óta folyó vitát nem hagyták annyiban, hanem továbbvitték, és az elmúlt hónapokban újra nekifeszültek, és konstruktív módon, ám álláspontjukat nem föladva, a valóság, valóságát tették, fordították ezt a dolgot. Én bajor vagyok, a bajor kis és középvállalatok évek óta, kedves képviselőtársaim, évek óta mondogatják, mondják a fülünkbe, hogy szükség van egy egységes szabadalmi jogvédelemre. Remélem, hogy a ma délben hozott döntés, az innováció, a gazdasági növekedés és a foglalkoztás bővítés kerekét gördíti előre Európában. Éppen a KKV-kat kisegítve, segítve, akiknek leginkább szüksége van erre az intézkedésre. Mert hogy a közép- és kisvállalatok azok, ahol például a fiatalokat is képzik, ahol a munkahelyeket létrehozzák, a közép- és kisvállalatok azok, amelyek a legnagyobb innovációs potenciált hordozzák magukban Európában, ezért kell döntenünk erről a jogodemről, amely kevesebb bürokráciát, kevesebb költséget, kevesebb időpacseklást jelent, amelyek éppen a kisvállalatok szempontjából jelentős változások. Ezért kérem hangsúlyjal, hogy támogassák ezt a jogszabályt. Az ipari szakbizottságban is évek óta vitatkozunk erről a témáról, a bizottság javaslatai a Small Business Act-ben is ez irányba hatottak, és egyik kulcs téma mindig az volt, és az cél, hogy a kisvállalatokat segítsük az európai egységes piacon, és ezt szolgálja az Európai Unió egységes szabadalmi jóvédelmel. Persze a, a nehéz szülés körülményeiről nem szabad megfeledkeznünk, és ennek vannak persze hatásai is. Sokan beszéltek erről már. A 70-es évek óta folyik a vita, a nyelvi rendszer rendkívül nehezen volt kialakítható, 13 éve is az Európai Parlamentben foglalkozunk ezzel a témával, a nyelvi rendszer mikéntjének eldöntésével. A 90%-a angolul tört történik a szabadalmi benyújtásoknak, bár nagyra tartom saját anyanyelvemet és annak bajor dialektusát, mégis azt kell mondanom, hogy ez a három nyelvi rendszer szerintem helyén való, és Spanyolország, Olaszország előtt nyitva áll az ajtó, ahogy ő szép megfogalmazta a biztos úr, tehát meglátjuk, hogy mikor lesz 27 tagállamban kiterjesztett megoldás, ez amely most 25 ban érvényesül. Az Egységes Szabadalmi Bíróság három székhelye nem ideális megoldás, klasszikus példája az európai paradoxonnak, ám ha már így van, és működőképes fogadjuk el így, a saját kezd, Lének úr saját kezdeményes jelentésében nagyon találóan jellemezte ezt a helyzetet, és végül azt, arra szeretnék utalni, hogy uraim, hogy a, a igaz az egységes szabadalmi piacra, hogy a lehető legjobb nem mindig, amit elérünk, az nem mindig a lehető legjobb, a jó azonban ö, elfogadható, és úgy hiszem, hogy ez is sikertörténet, dűlőre jutottunk, és ezért gondolom úgy, hogy támogatnunk kell ezeket a javaslatokat. Köszönöm, megadom a szót Monika Flasiková Benovának két percben. Köszönöm szépen, képviselőtársak. Az egységes ö, szabadalmi rendszer gondolata, ö, amely leváltaná a nemzeti rendszereket, vagy alternatívát kínálna, évtizedek óta vitatárgya. A ö, jogalkotási javaslat, amely előttünk van, minden egyén és vállalat számára ö, egyszerűbbé teszi európai szinten levédeni a szabadalmaikat. Kisebb költségekkel jár, mindez, és az európai jogvédelem mindig előnyöket hoz. Költségszinten is érzékelhető ez. Jelenleg 22-26 ezer euróra tehető egy szabadalom benyújtásának költsége, és ezzel mindenképpen változtatnunk kellett, javítva a rendszer működését. Az egységes rendszer egyszerűbben működik majd, felhasználói <clears throat> használói pedig kisebb költségekkel számolhatnak, akár 80%-kal csökkenthetnek ezek a költségek. Ez pedig a, a belső piac kiteljesítését szolgálja, erősödését szolgálja. A kutatás fejlesztési beruházások jobban megtérülnek így majd, a cél ugye az, hogy 3% legyen a GDP-nek innovációs célú beruházás. Nos, ezek sokkal jobban megtérülhetnek majd. Fontos ugyanakkor a jogbiztonság garantálása is és hozzá kell fűzni, azt, hogy az Európai Parlament ennek minden aspektusát figyelemmel kell kísérje. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőknek, kiváló munkát végeztek. Elsősorban azonban Bárnyi úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy mindent kiszedett ebből, amit csak lehetett. Hiszen 40 év eh, vita után eh, letettünk valamit az asztalra. Nos, én Brabantban élek, ott eh, körülbelül négy eh, szabadalmi kérelmet nyújtanak be eh, nap, eh, naponta. Nekem két szabadalmam van személy szerint, nem ez luxus tételek ezek, nem jelentenek sok pénzt. Ügyvéd vagyok ráadásul szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban végzem a munkámat, és tudom, hogy mennyire nehéz a szabadalmat megvédeni. Gratulálnék a biztosnak, gratulálnék a parlamentnek, hogy eh, elfogadták ezt a joganyagot ma. Úgy gondolom, hogy eh, szégyenletes, hogy két ország nem csatlakozik, úgyhogy nem közösségi, nem EU eh, szabadalom lesz ez. Csak nem 40 éve ugyanabban a rendszerben dolgozunk, érthetetlen különösen olyan országokban, ahol a gazdaság egyébként nem is túlságosan penget jó e pillanatban. Úgyhogy örülök, hogy elfogadjuk, remélem, hogy elfogadjuk nagy többsége délután. Köszönöm, Tosanovszki úr, szó egy percben. Vážená paní předsedající, pane komisaři. Köszönöm, eh, biztos úr. Az európai egységes szabadalom elfogadása, ez a folyamat immár csak nem befejeződött. Én úgy gondolom, hogy ez meg fogja dobni az európai cégek eh, versenyképességét. Szintén kedvező a vélemény, amit hallok eh, a cseh kereskedelmi kamarából. Ez csak az első lépés, ennél még fontosabb, hogy élettel töltsük meg a jogszabályt. Ki kell elégítenünk a várakozásokat, administratív módon, administratív szempontból egyszerű kell, hogy legyen az eljárás. Tudjuk, hogy a jó szándékot gyakran elrontja a túlzott bürokratizálódás. Remélem, hogy ez nem így lesz most. Köszönöm. Angurakis egy perc. Köszönöm. Az egységes európai szabadalom értelme az, hogy a kapitalista piacon a monopól cégeket erősítse meg, csak úgy, mint a világpiacon még olcsóbban ellenőrizhetik a szellemi tulajdonjogot, még több hatalommal és joggal fognak rendelkezni a nagy multik, akik kiterjesztik a monopóliumukat. Így a dolgozók még kevésbé fognak hozzáférni olyan szolgáltatásokhoz, mint az orvosi ellátás, gyógyszerek, vagy akár az élelmiszer. Emellett a, a kapitalista spekuláció is növekedni fog ami a szabályokat és a rendeleteket illeti, az egységes szabadalmi rendszer el fogja nyomni a nemzeti szuverenitást. Ezek a termékek és szolgáltatások pedig, amelyekről itt szó van, általános érdekű szolgáltatások kellenének, hogy legyenek. Köszönöm, Morganti úr következik. A... Az új rendszer csökkenteni fogja a költségeket, elnök asszony, valamint többek között csökkenti a fordítási költségeket is. A kis és középvállalkozások minden egyes szabadalom esetén több ezer eurót spórolhatnak meg, ami a válságos idékben fontos. Ha még inkább spórolni akarnánk, akkor egy nyelvet lehetne kinevezni hivatalos nyelvnek, így a három nyelv nem tűnik érthetőnek, mint, mint célkitűzés és mint rendszer. Maga az Európai Bíróság is már fellépett egy ilyen nyelvi rezsim ellen korábbi döntéseiben. Nem gondolom, hogy az egységes európai szabadalom másképp végezné nem szabadna ilyen abszurd módon privilegizálni a franciát és a németet. Gallo úr, a szó a következőkben. Köszönöm, elnök asszony. Mint ahogy a kollégák is mondták, 40 évig tartott ez a folyamat, azóta vár Európa az egységes európai szabadalomra. Immár megérkeztünk, történelmi pillanat ez, és szeretném megköszönni Michel Barniernak a munkáját. Ez a szabadalom egy elengedhetetlen eszköz, amelyel eh, előmozdítjuk eh, a versenyképességet, a befektetések növekedni fognak eh, kutatás és fejlesztés területén. Az európai gazdaságnak több, több találmányra van szüksége. Sajnálatos módon nem örömteliek azok a statisztikák, amelyeket ismerünk. Ma mintegy 60 ezer szabadalmat jegyeznek be Európában, 170 ezret Kínában, és mintegy 240 ezret az Egyesült Államokban. Vesztes, vesztésre áll tehát a csatánk. Ez a szabadalmi rendszer kiváltott bizonyos kritikákat egyetemi körökből és egyéb körökből is. Szerintük nem tökéletes az a rendszer, amit bevezetni készülünk. Egyes kritikai megjegyzésüket én magam is osztom és elfogadom, de ez nem szabad, hogy megakadályozzon bennünket a bevezetésben. Nem szabad akadémiai vitákba, akadémikus vitákba bocsátkoznunk az egységes európai szabadalom hatodával, hatodára csökkenti a szabadalmak költségét, mintegy 30 ezerről 5 ezerre csökkenti az átlagos költséget, ami jó a KKV-knak, és a vállalkozásaink versenyképességét is szolgálja. Fontos, hogy egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely egységes, koherens oltalmat nyújt, ugyanakkor az Európai Szabadalmi Hivatalra épít, amely már bizonyított, Emellett természetesen tiszteletben kell tartanunk az Európai Bíróság véleményét is, amelyet március 8-án, 2011. március 8-án adtak ki. Fontos az is, hogy valami megoldást találjunk a Lisszaboni Szerződés 118-as cikke által felvetett problémára, amely akkor szembesültünk, amikor a nyelvi rezsim kérdése felmerült a körülményekre, a politikai és jogi problémákra tekintettel azt kell mondjam, hogy a lehető legjobb eredményt tudtuk elérni. Éppen ezért Rapkai úrnak én forrón gratulálok, csak úgy, mint Baldassare úrnak és Léne úrnak is, az erőfeszítéseikért, a türelmükért, kompromisszumkészségükért, amelyről tanúbizonyságot tettek. Adjunk tehát egy esélyt ennek az új jogi keretnek, figyeljük meg, hogyan működik a gyakorlatban, nézzük meg, hogy mik az erősségei és mik a gyengéi, és ezt követően az európai jogalkotó még mindig hozhat javító intézkedéseket, módosíthatja a szabályokat a jövőben. Azzal fejezném be, hogy kifejezem reményemet az iránt, hogy Spanyolország és Olaszország is hamarosan felülértékeli álláspontját, és teljes mértékben részt vesz az egységes szabadalmi rendszerben, mert ez egy olyan eszköz, amely a belső piacot is megerősíti, és a versenyképességet is növeli. Köszönöm, Ludvigson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pozitív fényben kell lássuk azt, hogy az új európai szabadalmi jogvédelmi rendszer végre létrejönni látszik. Nagyon helyén való reform ez, az innováció klímáját javíthatja jelenlő jelentős mértékben, hiszen egyszerűbb lesz szabadalmakat bejelenteni, olcsóbb lesz, gyorsabb lesz, a feltételeket javítani kell ahhoz, hogy az innovatív európai vállalatok jobban működhessenek, megerősödhessenek a világpiacon, amely egyre keményebb harcot feltételez. És az is fontos, hogy Európa növekedni tudjon, munkahelyeket tudjon létrehozni. Mert az európai szabadalom talán egyik legjobb hír a növekedés szempontjából. Vannak persze ellenvetések a megállapodással szemben, Némelyek ezek közül egyáltalán nem helytállóak, mások viszont legitim kritikák. Nem tökéletes tehát ez a kompromisszum, de elfogadható a körülményekhez képest. Az új szabályrendszer kiegyensúlyozott, az új szabadalmi rendszerről elmondható, hogy célszerű és magától értetődik, hogy ebben a szellemben támogatni is fogom. Eljött az ideje annak, hogy a szavakat tettekre fordítsuk az Európai Szabadalmi Jogvédelem területén is. Köszönöm szépen, Tremőrzei Balszerz képviselője szó. Moltes Köszönöm szépen. Be, elnök úr, kezdes, biztos úr, hogy is és nagy napja lesz az Európának, e, polgárai és vállalkozásai számára. 40 e, év tárgyalás után új európai e, szabadalmunk lesz amely a legtöbb tagállamban erősíti az egységes belső piacot. Azonban Spanyolország úgy döntött, hogy nem csatlakozik ehhez a nagyszerű európai projekthez sajnálatosnak tartom, hogy kicsinyes nemzeti büszkeségből Spanyolország nem csatlakozik, hiszen számtalan innovatív katalán cég fog ennek az árat megfizetni. Katalónia kis KKV-i az új spanyol szabadalmak 30%-át állítja elő évente, és ez bizony nem tesz nekünk jót. Én magam katalán képviselő vagyok. A spanyol kormány láthatóan eh, racionálisabb eh, ösztönző, ösztönzést próbál biztosítani a, katalán eh, közösség számára, hogy próbáljanak minden inkább függetlené válni a központtól és autonómiát követni Európán belül. Kékkártyás kérdést kapott. Vállalja a válasz? Tremózai Bálszelsz úr. Elfogadja a kékkártyás kérdést López Isturiz úrtól? Parancsoljon akkor. Nos, amikor nacionalizmusról beszélünk, akkor e, nyilván a kérdés arról az lenne, hogy hogy e, e, szeretné azt a sok katalán cég, hogy három különböző székhelyhez forduljon három különböző nyelven, amely sem nem katalán, sem nem spanyol, és hogyan fogja ez a katalán cégeket támogatni, segíteni, hogy egy kicsit átlépjünk ezen az enyhén nacionalista szóhasználaton, amely nyilván nem a spanyol állam sajátja. Köszönöm. Kedves kollégám, úgy gondolom, hogy az angol már a mi nyelvünk és ezért én magam tanítok az egyetemen, a katalán karon angolul, az angol, a katalán cégek számára nem gond az angol nyelv, hiszen már most többet termel, exportálnak az európai piacokra a spanyol állam többi részénél, és ez bizony nagyon sokat segítene az ügyintézésben, a cég vezetésben és az új innovációink regisztrálásában. Ezért én azt javasolnám önnek, hogy emiatt az oknál fogva ne eh, fékezik ezt a nagyszerű eh, eh, európai kezdeményezést. Nagy napja az Európának. Ön is csatlakozna hozzánk. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Massi Dagó úr is szeretne felszólalni és kérdést intézni önhöz. Elfogadja a kérdést? mr berses there is another there is another question for you do you accept elfogad még egy kékkártyás kérdést Idágo úr Köszönöm, elnök asszony. Éppen most hallgattam meg azt, hogy a nacionalizmus e, bizony kárt tesz a cégeknek. Szeretném Tremosza kollégát, hogy utasítsa el a nacionalizmust, amely olyan mértékben eh, károsítja a katalán cégeket. Bien, respondo a mi kollega Masip diciéndole... Nos, azt válaszolhatom, hogy én katalán vagyok. És katalánnak és európainak érzem magam. Egyúttal azt is mondom, hogy a katalán gazdaság, amely a legutóbbi választások óta Nos, eh, a szavazók több mint majdnem kétharmad száza két kétharmada eh, arra szavazott, hogy a függetlenségről eh, szülesen népszavazás. Nos, úgy gondolom, hogy Spanyolország, Spanyolország eh, számára is jó tenne, hogyha többet exportálna, hogyha több ezer olyan szolgáltató lenne, aki a világ többi részén elad. Tehát nem összeegyeztetetlenek ezek az elképzelések. Egy nyitott világról beszélünk, és fontos, hogy büszkének érezzük magunkat a mély gyökereinkre identitásunk még gyökereire, mint nép. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm én is. Bojcsakovszki úr, megadom meg a szót. Winston Churchill powiedział kiedyś... Köszönöm szépen. Churchill azt mondta, hogy mindig, amikor igazam volt, kisebbségbe szorultam. Hát én is voltam kisebbségben, amikor a a, cukor a cukorágazat reformáról beszéltünk, és aztán igaznak bizonyult az én kisebbségi álláspontom. Szerintem ma is ez a helyzet. Legalábbis végighallgatva az előttem szólókat, ez körvonalazódik. Én ellene vagyok ennek a rendszernek azért, mert hazámban, Lengyelországban ez a projekt elutasításra talált a tudósok körében, kutatók körében, és általában a társadalom körében, mert úgy tűnik számunkra, hogy növekedni fognak a költségei egy szabadalom érvényesítésének, különösen a kisvállalatok szempontjából igaz ez. A szakértők hazában úgy látják, hogy a nagy játékosok érdekét fogjuk ezzel megvédeni, és a kis játékosok érdeke sérülni fog, mert nehéz lesz hozzáférni a bíróságokhoz például, ez és ellene vagyok annak is, hogy a biológiai folyamatok élő eredményeit így módon szabályozzuk, ez a mezőgazdaság ellen hat majd. Azt jelenti, hogy a mezőgazdaságot csak a, a gazdaság egyik ágazataként kezeljék, holott ez egy kivételes ágazat. Ellene vagyok tehát a szabályozásnak. Karim szúr következik. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Ebben a teremben, de nem csak az Európai Unióban, arról beszélünk folyamatosan, hogy hogyan lehet a gazdasági növekedést elérni, a belső piacot kiteljesedni. Nyilvánvaló, hogy gazdasági növekedés nélkül Európa veszíteni fog, nem lesz elég pénze arra, hogy fenntartsa ezt a drága jóléti rendszerét. Hogyan lehet a gazdasági növekedést elérni? Fontos, hogy a kormányok betartsák a költségvetési fegyelmet. A másik dolog a munkajogi szabályok megváltoztatása oly módon, hogy megkönnyítsük a munkaerő áramlását, ami megint csak növekedést kiváltó tényező. A harmadik dolog pedig az, hogy növelnünk kell a kutatási fejlesztési kiadásaikat, kiadásainkat, felkészíteni az embereket erre a változásra. Ugyanakkor fontos fontos könnyebbé tenni a szabadalmi oltalmat. Vannak problémák, vannak nyelvi problémák, vannak jogalkalmazási problémák, jogérvényesítési problémák. Ezeket meg kell oldani, kedves kollégák. 40 éve tárgyalunk ezekről a dolgokról. Most érkezett el a pillanat Európában, amikor kialakulhat egy egységes európai szabadalmi rendszer. Nyilván a rendszer nem tökéletes, már csak azért sem, mert két tagállam nem akar csatlakozni ehhez. Ugyanakkor 25 tagállamban minden új cég, minden új vagy korábbi feltaláló ezzel az egyszerűsített eljárással élhet, és egységes európai szabadalmat jegyeztethet be 25 tagállamban. Jelenleg Japánban és az Egyesült Államokban tizedannyi költséggel lehet szabadalmakat bejegyeztetni, mint itt. Ez is aláássa a versenyképességünket. Nyilván nem tökéletes ez a megoldás, de jó megoldást találtunk, amely jó alapot szolgáltat a további fejlődésünkhöz segíteni tudunk ezeknek az innovatív cégeknek, ezeknek a feltalálóknak, akik eh, végső soron előre viszik Európát. Köszönöm, Tikau asszony. Komisszár. Eh, köszönöm, biztos úr. În aplicarea legilor împiedică inovarea și progresul în cadrul pieței interne, complică egy eh, töredezett brevete și împiedică protecția töredezett szabadalmi rendszer nehezebbé teszi a dolgokat. Innova, nem megfelelő, nem hatékony a rendszerű. Olyan lehetőséget ad ez arra, hogy, amely lehetővé teszi, hogy megerősítsük a versenyképességünket. Az egész Európai Uniós terület, hogy annak nagy része számára jelentene valami oltalmat ez a rendszer 70%-kal csökkenti a költségeket úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a KKV-k helyzete milyen. Ezzel együtt biztosítani kell azt is, hogy valamely tagállamban a nyelvi rendszer megfelelő legyen, és a jogi hatája is biztosított legyen a fordításoknak. Sajnos a gépi fordítás nem biztosítja azt, hogy az anyagok jogi értelemben hatályosak lennének Eh, Romániában, ugye eh, Dél-Kelet-Európában eh, ennek különös fontossága van. Rizasszony, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr történelmi hetet élnek a vállalkozások steril politikai vita után eh, létrejöhet egy egységes európai szabadalomrendszer, amelynek célja a találmányok megvédése, mégpedig alacsonyabb költséggel. Korábban 30 ezer euróba került tíz országban szabadalmaztatni valamit, ami többszöröse volt az amerikai és japán költségeknek. Nem tudom, Wojciechowski úr honnan szedte a számait. 2014-től kezdve egy találmány szabadalmaztatása 5000 euróba kerül, ami sokkal kevesebb, mint a korábbi összeg. Ez garantálni fogja azt is, hogy jogvédelmet kap, jobb jogvédelmet kapnak a találmányok. Ez nyilvánvalóan erősíti majd a moráját a feltalálóinknak. Fontos az innovációhoz a szabadalmi rendszer, de nem elég hogyha jobb iparvédelmet akarunk biztosítani, akkor tőkére is szükség van, könnyebbé kell tenni a cégek finanszírozását, és egy olyan megfelelő adórendszerre van szükség, amelynek révén felvejtjük a versenyt a versenytársainkkal. Masip Hidalgó következik. Elnök asszony, Sajnálom, de nem európai szabadalomról beszélünk hiszen ez a német és a francia felekkel szemben pozitív diszkriminációt alkalmaz mondjuk a spanyolokkal szemben, e vagy a spanyolok kárára. Nem igaz az, hogy ilyen mér, jelentős mértékben csökkenne a költség. Ilyen alapon minden angolok kellene csinálni az egész Európai Unióban a 8-as, 6-os, 7-es cikkekre hivatkoznék. Ráadásul olyan jogi rendszert hoz létre, amely, amely a közösségi jogalkotást, a közösségi jogbiztonságot megkárosítja. Egyáltalán nem látom indokoltnak ezeket a győzemi lobogókat. Köszönöm, Texas szónyi A szó nincs itt, akkor repúvri a szó arvoisa puhemies olen mielenkiinnolla seurannut muiden kollegojen puheita. Köszönöm elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam itt a különböző képviselőket. Szerintem azt kell külön aláhúznunk, hogy az egységes európai szabadalom eh, megkönnyítése a KKV-k számára eh, jelent egy nagy előrelépést. Eh, a cégek versenyképessége egyre inkább az innováció múlik az egész világon. Az is szignifikáns, hogy a KKV-k teremtették az új munkahelyek 80%-át az elmúlt időszakban nem nagyon van Európában innováció, kevés KKV, kevés KKV nyújt be szabadalmi igényt, ez többek között azért van, mert csak a saját nemzeti belföldi piacukon ügyködnek, tevékenykednek ezek a cégek, emellett nem is engedhetik meg maguknak a szabadalmi oltalmat. Jelenleg az egész Európai Unió területére kiterjedő szabadalmi oldalom sokszorosába kerül az amerikai szabadalom bejegyzés, működésének. Ezen változtatnunk kell. Az európai szabadalom nagyban hozzájárulhat az EU 2020-as stratégiájának megvalósításához, mert a szabadalmi rendszer előmozdítja a kutatásfejlesztést is, és előmozdítja a foglalkoztatást is. Köszönöm. Kovács úr nincs itt, most pedig következnek az előre be nem jelentett hozzászólók. Kelly úrral kezdünk. Eh, Köszönöm. Tegnap végül is 60 év eh, próbálkozása után megszereztük a Nobel békedíjat, nagyszerű teljesítmény. Ma több mint 30 év küzdelem után úgymond eh, egy egységes szabadalmat fogadtunk el. Van, aki nem elégedett, nyilván érthető okokból. Másrészt Barnier úr pontosan rámutatott arra, hogy ez egy dinamikus kompromisszum Természetesen majd meglátjuk, hogy hogy működik ez a gyakorlatban. Eh, valóban javítja a versenyképességet, valóban több eh, eh, szabadalmat jelente. Ez biztosítaná, hogy sikert értünk el. Kedves kollégám Angaló képviselőtársam említette, hogy évente 60 ezer szabadalom van az EU-ban, hogyha ez emelkedik, akkor nyilván előreléptünk. Szeretnék természetesen, hogy Spanyolország és Olaszország is csatlakozzanak E, és nem megkérdezném, hogy hogy, hogy, hogy, e, hogy látja a bizottság, valóban vannak ennek jelei. Köszönöm. Zver úr, szó, képviselő szó. Köszönöm szépen. Biztos úr, kedves képviselőtársak, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, Rapkai Lénán Baldassari uraknak. Azért is gratulálok, Eh, hogy a biztos úr sikere végezte a munkáját. Szükség van az európai versenyképesség erősítésére. Gazdaságaink veszt, egyre folyamatosan veszítik előnyüket, amely még meg, ahol még megvan ott is a külső piacokon. Európa innovatív, kreatív kell legyen. Ez volt, de már nem az. A mostani reform jó irányba tett lépés pozitív hatással lehet e téren az európai ö, eh, teljesítményekre. A kis és középvállalatok előre léphetnek ezen intézkedések révén kisebb költségekkel, biztonságosabban érvényesítve szabadalmi jogaikat és a szabadalmi jogokat általában. Biztos úr, én támogatom a munkáját e tekintetben is, és ahogy ön is, engem is, önt is, engem is elszomorít az, hogy, hogy a nyelvek nem egyenlőek a szlovén nyelv, hazám nyelve például nem kap olyan jogokat, mint a nagyobb nyelvek. De ha választanom kell a két rossz közül, akkor inkább az európai szabadalmi jog jelenlegi rendszerét, most körvonalott rendszerét választom. Köszönöm szépen. Az egységes rendszer, koherens rendszer fontos a vitarendezés tekintetében hasznos lehet a bíróság, különösen a szoftver alkalmazásból adódott viták rendezésében, mert nagyon különbözik a szabadalmazása a szoftvereknek az egyes tagállamokban. Azt javaslom, hogy a jövőbeli struktúrák tekintetében, feltétlenül legyünk külön figyelemmel az új technológiák védelmére, különösen a szoftver alkalmazásokra, és a jó szabadalmakat védjük meg, kerüljük el, ha lehet a jogvitákat kezdettől fogva. A jövőben fontos lesz, hogy a fordítások minőségét javítsák majd, és megfelelő műszaki fordító programok íródjanak, az automatikus fordítások azonban nem megfelelő minőségűek jelenleg, ennyire specializált nyelveken ö, emberek munkája is szükséges. Barnier, biztos úr, most ön következik. Hát egy kicsit, Köszönöm, elnök asszony. Röviden eh, tudom összefoglalni ezt a vitát. Először is megköszönöm mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitában. Távirati stílusban eh, felidéznék néhány gondolatot. Berger asszony eh, beszélt az Európai Bíróság szerepéről, amely ő szerinte ki van zárva az egész folyamatból. Nos, nem, nem. Az Európai Egységes Szabadalommal kapcsolatos rendeletet az Európai Bíróság fogja felülbírálni az első cikkétől az utolsóig, és elnézést Barnier biztos úr. Egy picit picit megszakítom az ön munkáját, illetve beszédét, mert a német fordítás, német tolmácsolás nem működött, akkor újra kezdem, újra kezdem Lichtenberger asszony kedvéért, kedvéért akinek azt mondom, hogy hát ne legyen, ne legyen félreértés, az Európai Bíróság lesz a legfőbb hatóság, és ők fogják értelmezni majd az első cikktől az utolsóig beleértve a fordításokkal kapcsolatos rendeletet is, azokat a rendeleteket, amelyek létrehozzák az egységes európai szabadalmi rendszert, és természetesen a nemzeti bíróságoknak is ugyanaz lesz a feladatuk mindenhol. Ők a két rendelet értelmezését kérhetik az Európai Bíróságtól, mint más rendeleteknél, és nyilvánvalóan ezzel nem ér véget a dolog. Rízasszony azt mondta, hogy ez szükséges, de nem elégséges feltétel, egyel egyetértek, létrehozzuk a keretet, és most akkor a munkamódszereket kell kidolgoznunk. Reméljük, hogy 2014 tavaszára működőképes lesz a rendszer, és eh, azt remélem, hogy 2014 eh, első fél évében az első KKV benyújthatja az első szabadalmát, európai szabadalmát. Wingström asszony, Karim úr, Manders úr, Gallo asszony gratuláltak a munkánkhoz. Nyilván ezt nem veszem magamra, nem vindikálom magamnak ezt a, ezt a e, dicsőséget, mert egyrészt a beosztottaim, másrészt a korábbi biztosok is részt vettek ebben a munkában, sőt a svéd elnökségtől kezdve az összes elnökség a Ciprusig bezáróan, bezárólag részt vett ebben a munkában, ahogy Rapkai, és emellett Rapkai e, úr, Baldassare úr, Léne úr is e, együttműködtek velünk. Nem volt könnyű egyébként ez a nyelvi rezsim kialakítás sem. Legitim kérdésről van szó, együttműködtem Baldassare úrral, Rapkai úrral, Léne eh, elnök úrral ebben a kérdésben is, és megpróbáltunk megpróbáltuk az összeurópai értékeket a legméltányosabban eh, kifejezésre juttatni. Eh, López Esturiz és Masip Hidalgo képviselők is és jogos felvetéseket tettek. Én megismétlem, hogy az ajtó nyitva áll. Kelly úr feltette a kérdést, mikor csatlakozhat Spanyolország és Olaszország. Nos, rajtuk múlik. Ez az ő szuverén döntésük lesz. Ez a megerősített együttműködés filozófiájából fakad. Az ajtó nyitva van, be lehet lépni, csatlakozni lehet a megerősített együttműködéshez. Nyilván mi is várjuk az Európai Bíróság döntését, és aztán önbizalommal várjuk, és nagy tisztelettel fogjuk E, tudomásul venni a bíróság e, döntését. A tanács és a bizottság mindketten úgy vélik, hogy e, jelentős sikert értünk el, előrelépés ez az európai versenyképesség ügyében, és különösen jó a KKV-k számára. Kicsit értetlenül hallgattam Szimanszki urat, vagy Énen urat, akik már elmentek a teremből. Szerintem nem méltányos azt mondani, hogy, hogy a KKV-k ellen születik ez a döntés. Ez egy, ez egy dinamikus kompromisszum, ez a szabadalmi rendszer. Én más módszereket szerettem volna az elején, de szerintem kifejezetten a KKV-k számára jó ez a lépés. Manders úr is mondta hogy amikor ő a, feltalálta azt a két találmányt vagy szabadalmat benyújtotta, nem nyújtott be európai szabadalmi, vagy az egész Európára kiterjedő szabadalmi oltalmi igényt, mert túl drága volt. Most már megtehetné. 21 e, e, millió vállalkozásunk minősül KKV-nek a 22 millióból, és ezeknek a cégeknek a versenyképessége ezáltal az új szabadalmi rendszer által növekedhet. Köszönöm, most pedig a ciprusi elnökség nevében Luka miniszterelnök úr, miniszter úr kap szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm azt a tényt, hogy önök közül igen sokan ma és holnap osztani fogják a tanács által javasolt megoldást, és az európai szabadalmi csomagot jóvá hagyják várhatóan. Az egységes rendszer az európai szabadalom szempontjából rendkívül fontos sarokköve azon további erőfeszítéseknek, amelyeket a gazdasági élet erősítés érdekében teszünk. Tettünk, teszünk és fogunk tenni. Annak érdekében, hogy Európát kisegítsük a válságból. Nagyon sok időbe telt, mire előre jutottunk ebben a nehezen körvonalazódó megoldásban. A ciprusi elnökség nagyon sokat tett ennek érdekében, és nagyon örül annak, hogy végre gyümölcsöket hozott ez a erőfeszítés. Szeretném még egyszer megköszönni az Európai Parlament munkáját, azt, hogy ilyen megértően és konstruktívan működtek együtt ebben a rendkívül fontosságú témában. Köszönöm, miniszter úr. Most jelentéstevő következnek. Először Léne úr kap szót. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is én is szeretném megköszönni a konstruktív vitát, amelyben részt vehettem. Én is szeretnék azonban tisztázni néhány dolgot. Jó hallottam-e, ahogy a biztos úr is tette azt mondták sokan, hogy nem előrelépés az a KKV-k szempontjából. Szeretném világosan egy példával, hogy erről van szó. Jelenlegi helyzetben a mostani szabályozás nélkül és a, a bíróságok nélkül egy kis vállalat, hogyha beterjeszt egy szabadon jogkeremet, 25 tagállamra vonatkozóan az rendkívül költséges, mindenhol elindítja a folyamatot, és ha végig akarja vinni, és ha sérti egy nagyobb vállalat érdekét, akkor 25 tagállammal kell jogorvosati eljárást indítania. Ez minden kisvállalatot veszélyeztet a létében. A gyakorló helyzet pedig még ennél is rosszabb, mert ha a nagy, a nagy vállalatok, hogyha megtámadják a kisebbek igényeit, kényszerítik őket számukra kedvezőtlen megállapodásra. Ugyanakkor a nagy jogviták rendezése szempontjából is hatalmas költsége jár a 25 tagállamban, és hatalmas kockázat ez a kisebb vállalatok számára. Hogyha a kis vállalat, tehát ha él ezzel az új szabályzattal, új lehetőséggel, akkor egy eljárásban tudja mind a 25 tagállamban érvényesíteni a jogait. Ez az első alkalom, hogy, hogy egy egyensúly, erőegyensúly teremtődik a kicsik és a nagyok között. Hát éppen ezért vitatnám azt, akik ellenkezőjét állítják ennek. Igenis a KKV-k érdekében tettük ezeket a lépéseket, és nagyon sok bolondság hangzott el, teljesen értelmetlen érvek ezzel kapcsolatban. Senki ellen sem diszkriminál ez a szabályozás, mert Spanyolország, Olaszország továbbra is részt vesz az eddigi szabadalmi megállapodásban, annak a feltételei szerint minden Spanyolországban, Olaszországban érvényesülő szabadalom azokon a nyelveken is meg kell fogalmazódjék. Tehát nem a régi szabályozás szorítja ki az új, hanem egy opció, egy alternatíva nyílik meg, választási lehetőség. Mindenki eldöntheti, hogy a nemzeti szabadalmi jogvédelem alapjára helyezkedik, vagy az európai egységes szabályozás talajára. Ez is egyfajta választási szabadság a kisvállalatok számára is. Ma egy nagyon nagy lépést tettünk előre, ez egyik legfontosabb jogszabályalkotási eh, eleme ez a mostani ciklusnak szerintem, és Európa nagyon nagy lépést tett ezzel előre. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Léne úr, most pedig Baldassari úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm valamennyi kollégának, aki felszólalt szeretnék idézni valami olyasmit, amit Léne úr többször elmondott, az a, leg, a, a, a, leg, a legjobb, ugye a jó ellensége. És uh, sok felszólalás tükrözte ezt a véleményt, miszerint nem szabad tökéletességre törekednünk, akkor, hogyha azzal a jót elkaszáljuk. Természetesen lehetett volna jobb eredményt is elérni, azonban ma ez van itt, ezzel kell dolgoznunk mindannyian látjuk az eredményeket, jelentős mértékben csökkennek a költségek mind a szabadalmi kérelmezés, mind pedig a szabadalmi bírósági eljárások tekintetében. 25 tagállamban alkalmazzuk, reméljük hamarosan 27 tagállamban fogjuk majd alkalmazni. Három nyelvű a rendszer. Morgan úr én nekem is meggyőződésem azt, hogy az olasz az egyik legszebb nyelve a világnak, a legharmonikusabb, legzeneibb nyelv, de hogyha a cégek döntő többsége e, e, angolul, németül, franciául nyújtja be a szabadalmi kéremeit, akkor ezt figyelembe kell venni. Az esetek 95%-ában ugye a megválasztott nyelv az angol, nos, akkor semmit nem ér, nem sok értelme van annak, hogy, hogy az egyéb nyelvek használatáról e, vitázzunk. Úgy gondolom, hogy ennek a csomagnak az eredménye e, azzal együtt is, hogy a rendszer bonyolultabb, mint esetleg kellene, mégiscsak egyfajta e, egységességet vezet be, egy fajta átmeneti időszakkal együtt, amely segít a kis és középvállalkozóknak eh, az alkalmazkodásban. és hogy használni tudják a fordításra a rendelkezés álló eszközöket, megismerkedjenek a rendszerrel. Meggyőződésem, hogy jönni fognak az eredmények, és nagyon remélem, őszintén remélem, hogy mi országunk is eh, eltér attól az irányvonatól, amelyet eddig is teljesen indokolhatatlanul követett, hiszen a vállalkozóknak fejlesztésre és innovációra van szükségük, nem pedig céltalan csatákra. Köszönöm szépen, most pedig Bernard Rapkai képviselője szó. Elnök asszony, Baltasar képviselőtársamnak igaza van. Én is a legszebb nyelvnek az olasz találom, németként mondom ezt. Ám itt nem szépségdíjakat osztunk, hanem európai szabadalmi jogvédelmet hozunk létre. Erről van szó. Annak érdekében, hogy a KKV-k működtetni tudják ezt végre tisztességgel. Több mint 18 éve koptatom ezeket a pacsorokat, ritkán hallottam olyan vitát, ahol egy projekt ellenzői annyira, el, annyira egymásnak ellenmondó érveket hoztak volna. Nem, egyesek meg önmagukkal is ellenmondásba keveredtek egyik képviselőtársam egy mondatban kétszer is ugyanannak mondott ellen. Tiszteletben kell tartani egymás véleményét, de azért ez furcsa. Ugyanakkor sok elhangzott dolognak az ellenkezőt hallottuk. Kérem, menjenek vissza az irodájukba, és olvassák le a szöveget tisztességgel. Sokan nem tették ezt meg, ez nyilvánvaló hozzászólásokból. Ez pedig elég értelmetlen viselkedés. Aztán szóljunk arról a kérdésről is, hogy mi a szabadalmi jogvédelem lényege. Ez a csomag nem a szabadalmak te, kiosztásáról ö, szól, hanem a szabadalmi védelme, jogvédelemről egy szabadalom, amelyet, amelyet használnak, most is használható, ami meg nem, azt, eddig, azt ezután sem. Tehát ezt a kérdést nem érinti ez. Itt a szabadalmi jog védelemről van szó, amiről Léne úr beszélt. És a, a, aki pedig panasztal él, az eddig 25 tagállamban kellett ezt érvényesítse. Most egy helyen érvényesítheti. Aki ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy ezt drágábbá teszi a kisvállalatok számára az eljárást, hát az értelmetlenséget áll. Tehát tényszerűen javul a KKV-k helyzete, és ehhez még azt is hozzátenném, hogyha a tudományos körökben elhangzott dolgokat vitatjuk meg, hát nagyon sok minden elhangzik, ám arról is el kell gondolkoznunk, hogy mi lenne, hogyha, mi lenne, hogyha csak államközi szerződés jött volna létre, akkor teljesen kizárnák őket, akkor még a Európai bíróságos se lehetne fordulni. Éppen ezt mentettük meg, az Európai Bíróság joghatóságát, és ezáltal a lehetőséget, hogy ott lehessen panasszal élni jogértelmezésben. Semmiről másról nem volt szó, hanem erről a joghatósági kérdésről. Ezt akartok biztosítani. Aki ma a, a, a, egy csomag ellen szavaz, az a nagyok játékát játsza. A nagy vállalatok érdekét érvényesíti a kicsik ellenében. Erről semmi kétség nem lehet annak, aki érti, hogy miről van szó. Rapkai, köszönöm Rapkai úr, és köszönöm kedves kollégák, biztos úr, Köszönöm a tanács levezető elnökének is eh, ezt a eh, közös vitát. A három jelentésről délben szavazunk, most pedig felfüggesztem az ülést délig.